Uh, good afternoon. Napot kívánok! Üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Célja a mai ülésünknek az, hogy bemutassuk azt a tudományos munkát, amelyet a szakbizottság megbízásából végeztek kutatók. Ez az utolsó kutatási tényfeltárási megbeszélésünk. Áprilisban volt már egy hasonló ülésünk, ahol és más üléseken is találkoztunk a kutatókkal, akinek az, eredmény, az anyagát a weboldalunkon tettük nyilvánossá. E tanulmányok nagyon fontos részét képezik a vizsgálóbizottságunk tényfeltáró munkájának. A mai ülésen három tanulmányt mutatunk be, két panelre osztva. Az első fő témája a közvetítők szerepe, mint az ügyvédek, számviteli szakemberek, auditorok, könyvelők, bankárok szerepe, és a rájuk alkalmazódó szabályok. A második panel témája az offshore működés mikéntje, az EU külső bírt, külbirtokain, tagállamok külbirtokain, különösen Franciaország, Hollandia és Nagy-Britannia külső területein folyó ilyen tevékenységek. Sajnos, mivel a napi utasbőben változott, az ekvádori pénzügyminiszter, külügyminiszter Longu nem tudott eljönni a mai ülésünkre, ezért viszont több időnk lesz egy kicsit a eszmecserére. Haladjunk tovább. A két tanulmány prezentációja egyenként 25 percet teszik, vesz majd igénybe a második panelban. Viszont három előadónk lesz, itt 15 perc jut egy-egy hozzászólásra, vagy mutatóra. Minden esetben a szakbizottság eszmecseréje következik a, a prezentáció után. 5 perces kérdések, kérdés-válasz. Egy perc lehet maximum a kérdés, a többi a válaszra marad. Ha lesz rá idő, a képviselők utókérdéseket is feltehetnek, anélkül, hogy az 5 percen túlmennének. Figyelembe véve, hogy nincsenek papír dokumentumok a teremben, ugye a papírmentes parlamenti működés alapján az ülés dokumentumai a Panama weboldalon, Panama Szakbizottság weboldalán érhetőek el, és persze webstreamen közvetíti is az EPTV, meg a weboldal az ülést. Azt is arra is a figyelmet, hogyha bekapcsolja valaki a mikrofont, automatikusan az ő arcát veszi a kamera. Szerintem ennyi elég is. Bevezető gyanánt a közöttök szerepe és rájuk alkalmazott szabályok című panelt megnyitom ezzel, és kérem Willem Péter de Grón urat, aki egyetemi kutató az Európai tanulmányi központban, központban vezeti a vonatkozó témakutatást, hogy mutassa be a tanulmányt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt neki látnék a prezentációmnak, először is szeretnénk köszönetet mondani önöknek, a titkárságnak, hogy a SEPSZ-et felkérték, hogy készítsük el ezt a tanulmányt. A Panama Papers által felderített rendszerekben a szakértők és a közvetítők szerepéről szól ez. Alapvetően ennek a dokumentumnak a legfontosabb részeire szeretnék rá villantani. Kezdeném a Panama Papers releváns részeivel. Advice and intermediaries. Afterwards I will uh, go through the uh, decision making. Uh, Aztán beszélek egy kicsit a döntéshozatali ciklusról, a, a különböző szereplők, szerepéről, és aztán pedig részletesebben szólok majd az egyes szereplőkről, végül szakpolitikai ajánlásokat is bátorkodom majd tenni, hogy hogyan lehet a pénzmosás, adócsalás és adóelkerülés ellen jobban felvenni a harcot. Kezdjük talált a Panama Papers ügyjel tényleg csak egy pillanat felvételt erről az egészről. Lehet, hogy ezt már látták, sőt biztos, hogy látták, sőt remélem, hogy látták. A uh, Panama Papers, there were, was information on... A Panama Papers több mint 213 uh, ezer offshore cégről szól, de ha a, csak az aktívakat, 2015 végén aktívakat nézzük, akkor ez rögtön 50 uh, 5000-re csökken ezek száma. Tehát körülbelül a negyedük volt még mindig aktív. Ezek a gazdasági szereplők, ezeknek a száma évekig folyamatosan nőtt, 2008 után kezdett igazából ö, csökkenni, aztán 13-ban, 2013-ban volt egy apró kis ugrás, azóta tovább csökken. Ez nem biztos, hogy az ilyen szereplők, gazdasági szereplők számának a csökkenése feltétlenül jelenti a tevékenység jelentés csökkenését. Sokan inkább növekedésről számolnak be, inkább arról van szó, hogy kevesebb ilyen gazdasági szereplőt vesz ebben részt három ilyen igazságszolgáltatásban, British Virgin szigeteken, Brit Virgin szigeteken, Panama, Panamákon találhatjuk ezeknek a gazdasági szereplőknek a 90 százalékát. Na hát ez papers we didn't get a full overview of all the offshore structures. So az offshore struktúráknak nem látjuk a, nem láttuk a teljes összességét egyben. A Panama Papers alapján az offshore struktúráknak kb. csak 5-10%-át fette ez a Panama Papers le. Lássuk most a tanácsadók és a közvetítők szerepét. Láthatjuk, hogy hajaj, úgy látom a technika ördöge megtréfált bennünket. Of, of actors that are being involved. On the first hand, we of course have the ones that are... Uh... Lássuk először is azokat, akik uh, nek a tanácsa alapján az offshore cégek létre jönnek, a végső tényleges tulajdonosok, akik lehetnek gazdag személyek vagy cégek. A Panama Papers esetében elsősorban gazdag magánszemélyekről van szó. Aztán utána jönnek a pénzügyi közvetítők, akik gyakran nem egyedül dolgoznak, hanem különböző szakértőkkel kéz a kézben, de hát ez megint csak a struktúrák változók lehetnek. Próbáljuk leegyszerűsíteni ezt a rajzocskát, hogy mindenki értse, de hát alapvetően mégiscsak itt vannak a legfontosabb szereplők, és a harmadik csoportja a közvetítőknek pedig nem más, mint a közszervek. Először is a szabályozók, szabályozó szabályozási keretet végrehajtók, adó szervek, cégbíróságok, illetve felügyeletek is itt megjelennek ebben a folyamatban, hiszen az ő felelősségük alapvetően hogy az, hogy a jogszabályoknak érvényt szerezzenek. So now I go a uh, quick, uh, shortly discuss the role of each of these uh, different parties. Um, a különböző szereplőkről beszéltem eddig. Alapvetően négy kérdésre szeretnék választ adni. Ki mit csinál, hol csinálja, tehát mit tesznek az egyes szereplők pontosan, hogy, hogyha közvetítő, akkor milyen típusú közvetítő, illetve hogy hol történik az adott tevékenység. Azt láthatjuk, hogy az unión kívül történik ennek a többsége, így az önök számára lehet, hogy így nehezebb jogszabályokkal szabályozni, lehet, hogy más megoldásokat kell keresni. Azt is láthatjuk, hogy a szakértők, tanácsadók és közvetítők részt vesznek, részt vállalnak a struktúrák létrehozásában magában is. Azt is vizsgáltuk, hogy mennyire fontosak ebben az egész struktúrában. Nyilván nagyon fontos ez a prezentáció utolsó stádiumában, amikor az ajánlásokhoz érünk majd. Uh, Lássuk a tényleges, a végső tényleges tulajdonosokat. 214 ezer uh, érintett adatait vizsgáljuk, aztán mondtam, hogy ezek közül aktív még kb. 50 6000, azt kerestük, hogy ki áll ezen offshore cégek mögött. Hogyha a részvényes adatokat vizsgáljuk a Panama Papers alapján, vagy azt az ICJ kiadta, rögtön láthattuk az adatokból, hogy ezek az offshore cégek többsége mögött lenyomozhatatlanok a magánszemélyek. Tehát az ezek közül ugye mondtuk, hogy az a negyedük még aktív, ezek vagy alapítványok, vagy névleges részvényesek, a tulajdonosok. Nem igazán tudjuk kideríteni, hogy ki a végső tényleges tulajdonos, aki mögöttük áll. Megpróbáltuk tehát ezt vizsgálni, kerestük a magánszemélyeket mögötte, gyakran azt gondoltuk, hogyha volt mögött egy magánszemély, akkor ő a tényleges végső tulajdonos, de hát nagyon könnyen előfordulhat, hogy ezek a magánszemélyek is csak strómanok, de hát eh, ennél tovább nem tudtunk menni, eh, eh, eddig tudtunk a tanulmány során ennyire tudtunk mélyre ásni. Azt hiszem, hogy az végeredmény szempontjából ez is elég biztos képet ad. Hova valósulnak ezek a magánszemélyek? Körülbelül felük Csendes óceánia és délkelet ázsiában él, körülbelül 8%-uk Európai Uniós állampolgár, tehát ez viszonylag alacsony ez, de még mindig négyszer annyi, mint Észak-Amerika vagy Kanada részesedése. Hogyha még mélyebb rásunk, akkor azt láthatjuk, hogy ezen magánszemélyeknek a több mint a fele brit, ciprusi vagy francia származás eredetű. Az Egyesült Királyság és Ciprus esetében a vízum szabályozás is adhatja, hiszen eh, gazdagok könnyen kapnak eh, vízumot ezekben az országban, de hát a, a nevek alapján ezt gyanítjuk, de hát persze hozzáférésünk például az útlevelekhez nincsen, ezért nem mondhatjuk ezt biztosan. A tényleges eh, tulajdonosok vizsgálata, akik számára létrehozták az offshore cégeket, az adóelkerülés, adócsalás és adóoptimalizálás mellett azt is láthatjuk, az offshore cégek jelentős része a Panama Papers és egyéb dokumentumok alapján például arra használják, hogy vállás után a vagyonukat eltitkolják, vagy esetleg korrupcióból származó, vagy bűnös úton szerzett vagyon eltitkolására eh, használják ezeket az offshore struktúrákat, offshore cégeket. Alapvetően ennyi derül ki eh, ebből. Lássuk most magukat a tanácsadókat és a közvetítőket. Négy különböző fázist ismerhetünk fel ebben a folyamatban. Ezeket az, ezt a szerepet egy adott esetben a maga a tényleges tulajdonos is eh, átveheti, vagy olyan szakmabeliek, akikre önszabályozás vonatkozik, a jogszabály hatáján kívül esnek. Tehát egy külső szereplőre mindenképpen szükség van, ami az egészben a leg fontosabb, az az, hogy a közvetítők milyen szerepet játszhatnak. Itt azt félkövérrel, tehát vastabetűvel szedtük. So, uh, the four phase... Lássuk tehát ezt a négy fázist, ezt a négy szakaszt. Első maga a szaktanácsadás. Láthatjuk itt az adótanácsadást, a befektetési tanácsadást, Eh, amit a tényleges tulajdonosnak, tulajdonosnak nyújtanak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan jöhet létre ez az offshore struktúra. Ilyen véleménylevelekkel például lehet eh, ezt a offshore struktúrát eh, létrehozni. Ezt bejegyzett könyvelők vagy jogászok is kiadhatják, tehát mindenképpen csak olyan szakmabeli, aki megfelelően regisztrált, bejegyzett bizonyos szakmát gyakorol. Ezen tanács alapján, szaktanács alapján ezt vagy kérésre nyújtják, vagy proaktívan megkeresik a magánszemélyeket. Például bizonyos bankok esetében létrehoztak egy ilyen konkrét struktúrát, egy ilyen offshore befektetési lehetőséget, amit aztán eladtak egy um, ügyfélnek, anélkül, hogy az kérte volna, a bank, a közvetítő ezt proaktívan megtette előre helyette. Lássuk a második szakaszt, a létrehozás, itt alapvetően a bejegyzés, az offshore cég bejegyzéséről beszélünk. Nyilván valós tevékenységről leggyakrabban nem e, beszélhetünk. Valahogy egy címet is kell ehhez teremteni, jellemző módon ez postaláda cégek e, módján működnek. E, itt kinevezett igazgatók, névleges részvényesek, bank számla létrehozása, alapszabályzat mind-mind létrejön. Amire igazán szükség van a bejegyzésre és a bank számlára. Bankszámla nélkül ez az egész offshore ügy nem megy. Ezt fontos megjegyezni, ez majd később még fontos lesz. Létrejön egy ilyen offshore struktúra, egy offshore cég, ezt valahogy fenn is kell tartani az a közvetítő vagy szaktanácsadó, gyakran maga az, aki vállalja ennek a menedzselését, a kezelését, de ezt, ezt is lehet, hogy a névleges igazgató vállalja magára ezt a feladatot, hogy a céget kvázi üzemeltetni. Nyilván ezzel kapcsolatban vannak administratív feladatok, amit szintén a közvetítők, ilyen mm, tröszcégek adóbevallásokat is kell készíteni, illetve nagyon sok offshore cég esetében, ami a legérdekesebb, hogy adó bevallást nem kell készíteniük. Itt gyakorlatilag kikerülhető a szakember, tehát a könyvvizsgáló, a könyvelő adó tanácsadó. Ezt követi egy következő szakasz, ami nem mindig kötelező, úgynevezett opcionális, hogyha struktúrával kapcsolatban felmerülnek kételyek, akkor előfordulhat, hogy megkérdőjelezik az offshore cég valódiságát és működését, így könnyen a bíróságon találhatja magát az adott offshore struktúra. Ebben az esetben valakinek képviselnie kell őket, megint közvetítőnek, szaktanácsonak jellemzően ugye ügyvédekről van szó, akik ezt a szolgáltatást nyújtják. Tehát milyen szak emberekre van szükség ahhoz, hogy offshore struktúrát valaki létrehozzon és üzemeltesen jogi, adóügyi, igazgatási és pénzügyi szaktanácsra van szüksége. A következő táblázatban láthatjuk, hogy milyen cégekkel és milyen típusú szakemberek rendelkeznek ilyen tudással, amelyre támaszkodnak az offshore cégeket létrehozók. Egyéni szakemberek akik bizonyos fajta tanácsokat, szolgáltatásokat nyújthatnak, ezek jellemzően szabályozhatóak, de főként jogi vagy igazgatási ügyekben nem feltétlenül, hiszen még csak az önszabályozó testületnek sem feltétlenül tagjai ezek. Nyilván például az auditorokat szigorúban szabályozza mindenki, mint a könyvelőket, illetve itt vannak az adótanácsadók, akiket eh, sok országban egyáltalán nem semmiféle szabály eh, nem mm, mm, szabályoz, és a, ö, eh, nyilván ebben a táblázatban kiderül, hogy kik azok a szereplők, akikről szó lehet. Szakértők, és láthatjuk, hogy a közvetítők sokszor többfajta szolgáltatást is nyújthatnak. Főként a cég létrehozásával kapcsolatos jogi információval majdnem mindenki jellemzően rendelkezik. So I, I, I would like now to go to the, the advisors. Lássuk most akkor a szakértőket. a tényleges tulajdonosaknak tehát jogi, adóügyi, eh, könyviteli és befektetési kérdésekben kell szakértőkre támaszkodni. A szakértők ezt a fajta szaktudást nyújtják jellemzően. Vannak például az olyan vagyon kezelők, akiket igazából nehéz definiálni, hogy kik tartoznak ide, ők is segíthetnek ezen szaktanácsadás során, lehetnek ezek teljesen független tanácsadók is, akik semmiféle szabályozás hatája alá nem esnek, és akik többfajta ilyen szakértelemmel is bírnak, akár jogi, könyviteli, adóügyi, befektetési tudással egyaránt. Fontos tudni, hogy ezek a szakértők, ha úgy tetszik szakértők, sokszor nem esnek a szabályozás hatája alá, hiszen így szakpolitikai intézkedésekkel nehéz őket megcélozni, de erről majd kicsit később bővebben szólok. Uh, so I think besides the, the, the different uh, professionals that are being involved, um, it's also important to look at the look. Ez mellett fontos azt is megvizsgálni, hogy hol találhatók ezek a szakértők, hol gyújtják ezeket a szolgáltatásokat. Alapvetően, hogyha uniós polgároknak nyújtanak tanácsot, mégis ők maguk unión kívüliek, akkor hogyan is tudnánk ők rájuk vonatkozó európai szabályokat létrehozni. Ez egy fontos kérdés, amit érdemes végig gondolni. Lássuk most a közvetítőket. Láthatjuk, hogy ezek a szakértők gyakran közvetítőkön keresztül dolgoznak, például ügyvédi irodák, bankok, könyv, könyvelő cégek. A Panama Papersből az is kiderült, hogy gyakran a közvetítő Muszek Franszéka hoz így kerültek, tehát a közvetítőn keresztül. Lássuk, hogy pontosan hol működnek ezek a közvetítők. Nos, azt láthatjuk, hogy a többségük vagy unión kívüli európai ország, vagy közép és Kelet-Ázsiában, ahol egyébként maguk a tényleges tulajdonosok többsége is az unió esetében azt láthatjuk, hogy a közvetítőknek csak 20%-a található az Európai Unióban. Ezek többsége az Egyesült Királyságban, Luxemburgban és Cipruson keresendő, láthattuk, hogy a brit és ciprusi tényleges tulajdonosok adják a többséget ezeknek, illetve hogy vannak olyan országok, ahol ez a szektor, ha hívhatjuk így, igen fejletnek tűnik. Uh, az különböző ügyvédi cégek és könyvelő cégek uh, segítik ezeknek az offshore struktúráknak a létrehozását, de hogyha a különböző adatokat, amelyek panama jelentésekből kiderül, vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy az különböző pénzügyi intézmények eh, is eh, nagyon fontosak, de hát még egyszer mondom, az Európai Unión kívüliekről eh, van szó, így nagyon nehéz rájuk bármiféle szabályt hozni. a Mossack Fonseca körülbelül 10%-át adta a fettele azok, ezeknek az offshore cégeknek, vagy már kvázi félkész cégeket adtak el eh, adóelkerülési célra, vagy különböző országokban képviseltek. Aztán eh, vannak eh, olyan bonyolultabb struktúrák, amelyek vagyonkezelői cégek, illetve ilyen ügynöki cégek, akik jóval bonyolultabb struktúrában működnek, 20%-ot ad, vannak kiegészítő szolgáltatások, a különböző vagyonkezelők pontosan ezt nyújtják, aztán láthatjuk, hogy ott vannak azok a könyvelők, adótanácsadók és jogászok, akik 30%-át adják a közvetítőknek, vannak pénzügyi intézmények, főként a bankok, de persze vagyonkezelő cégek, illetve biztosítók is megjelentek, és a 17% a zöld színnel, az pedig a beazonosítatlan vagy nagyon kis szereplők. Ezzel kapcsolatban talán egy utolsó megjegyzést, ha megengednek nekem, a nagy négyeket, a négy nagy céget, a négy nagy könyv, vizsgáló céget, könyvviteli céget vizsgálva, adótanácsadó cégek, a közvetített offshore cégeknek alig 15%-át köszönhetjük nekik, tehát marginális a szerepük. Nem tudom, hogy azért, mert esetleg más ilyen trust company-kkel éltek, vagy esetleg tényleg nem ők ket kell keresni az agresszív adótervezés mögött. Lássuk most a bankokat, illetve a vagyonkezelő társaságokat. Nos, úgy érezzük, hogy ezek a vagyonkezelő társaságok, illetve a bankokban az a közös, hogy elengedhetetlenek a folyamatban. Minden közvetítőnek szüksége van egy bankszámlára, és minden, hiszen egy offshore céget kell alapítani, ez bankszámla nélkül nem megy. A kérdés az, hogy hogyan lehet mégis ezekhez valahogy hozzáférni, hogyha az unión kívüli eh, bankszámlákról és cégekről van szó. Ennek van egy fontos eleme is, méghozzá az, hogy van egy pénzmosás elleni és eh, terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályunk, amely világszerte minden bankra kötelező érvényű, és arra kötelezi a bankokat, hogy be kell azonosítaniuk a klienseket, azt is, hogy ki a tényleges tulajdonos egy számla mögött, illetve hogy honnan származnak ezek a pénzek. Az az a pénzmosás elleni jogszabály, amelynek esetleg a hatájával a kite, hatáját kiterjesztve tudnánk az adó elkerülés ellen is hatékonyabban felépni. Ez az egyik ilyen javaslat, amire majd a végén szintén kitérek. Tehát tényleg szorít engem az idő, úgyhogy csak a legfontosabbakat hadd villancsam fel távirati stílusban. Fontos lenne tehát a hatály kiterjesztése mellett azt is, hogy mennyire sikerül érvényt szerezni eh, nem csak banki szinten, hanem a különböző országok vagy joghatóságok szintjén is. A különböző vonatkozó jelentések, beszámolók, eh, itt van például Beremberg, Nordel, hogy csak ettőt említsek, akkor láthatjuk, hogy eh, komoly problémák vannak azzal, hogy mennyire tartják tiszteletben a pénzmosás elleni jogszabályok előírásait. A gyakorlatban ez például azt jelenti, hogy rendes, normális due diligence ellenőrzéseket végeznek, amelyek jóval kevésbé szigorúbb mint a pénzmosás elleni elvárások. Előfordulhat az, hogy egy teljesen legitim fél nyit egy bankszámlát, az arra érkező pénzt, aztán pedig egy illegitim szervezet vagy cég szemlájára utalja tovább. Ez fontos a nyomon követhetőség szempontjából, fontos lenne ezeknek is utána járni. A jelenlegi rendszer egyik gyengesége az, hogy a bank a due diligence szabályok betartását áthárítatja másra. A Mossack Fonseca például a due diligence szabályok egy részét ne, nem maga végezte el, nem maga tette ennek eleget, úgymond kiszervezte. Persze nem mindig ez a helyzet, de hát sokszor láthatjuk ezt a Panama Papers esetében. Ahhoz, hogy a rendszer zárt maradjon, ehhez pénzmozgásra van szükség, de a virtuális fizetőeszközök kialakulásával, amelyek a valódi gazdaság is kezdenek megjelenni, ezzel tulajdonképpen kikerülhető az, hogy valaki mindenképpen bankszámlát nyisson. A harmadik felek a bankszámlái, ott vannak a közjegyzők, illetve az ügyvédi letéti számlák, akik az offshore cégek számára banki számlát nyújtanak. Ez is egy potenciális módja annak, hogy kikerüljék ezt a jogszabályt. a vezetmesek során majd jobban ki lehet bontani ezeket a témákat, most csak felvázolom őket. Egy másik lényegi elem a, a trust cégek köre. A Mossack Fonseca ugye jogi cég volt, de volt felhatalmazása vállalatok képviseletére több joghatóságban, több államban. Látható tehát, hogy ezek a trasszégek különféle formát ölthetnek, és különféle méretben működhetnek. Minél nagyobbak, annál inkább saját munkatársakat támaszkodnak, és nem támaszkodnak külső szolgáltatókra. Ugyanúgy, ha minél kisebbek, annál inkább egy-egy egyénre szabottan működnek, és nem vállalatoknak szolgálnak ki. Ugye a trasztégekkel szakpolitikai szempontból az a fő gond, hogy általában az EU joghatóságon kívül vannak, magában az offshore államban működnek. Ilyen módon nehéz őket megcélozni szakpolitikákkal. Ugyanakkor rájuk is vonatkoznak az EFCD irányelvek, követelmények és egyéb követelmények. Igyekszem összefoglalni most a hatóságok szerepei. Ugye az offshore államok kormányai, államigazgatásai haszonélvezői ennek a gyakorlatnak. Ö, elsődleges, másodlagos bevétele van ebből az országnak általában, beleértve a turizmust, utaztatást, és az adóztatással az a gond, hogy ezek az offshore joghatóságok körében a vállalatoknak nem is kell semmiféle adót fizetniük, és nincs egyetlen munkatársuk sem, és a társasági adó a külföldi tevékenységek után vetnék ki, általában nulla százalékos adósávban. Ez azt jelenti tehát, hogy ezekben az államokban nem is kell információt gyűjteni a vállalatokról, hiszen semmiféle adót nem róhatnak ki rá. De lehet persze ugye akkor azok az államok érdeklődnek ez iránt inkább, amelyek az adóit elkerüli ez a vállalat. Tehát a, a végső kedvezményezet nyilván nem bír ezzel. Ha van kérdésük, kérem az eszmecsere során tegyék fel, még egy utolsó diát mutatnék be, szakpolitikai ajánlások. A vita során már felmerült, ezből több is, az első kérdés, mit tehetünk mi itt az EU-ban. Annak érdekében, hogy bátorítsuk azt, hogy a közvetítők és a szakemberek, munkatársak, tanácsadók fellépenek a pénzmosás ellen. Soft law, puha jogszabályok, etikai képzés, magatartási kódexek lehetnének megoldások, és persze kemény jogszabályok is büntető jelleggel. Erről lehet majd mélyebben vitázni. Tehát az egyes tanácsadók és közvetítők körében vizsgálódva az úgynevezett lényegi közvetítők a bankok és a trust cégek körében lehetne leginkább fellépni, az EML-CFT követelmények körét erősítve, és a végrehajtást, végrehajtatást erősítve. Utolsó gondolat, jelenleg árnyékban történnek ezek a tevékenység. Az átláthatóság és az automatikus információ is bizony nagy értékkel bírna abban, hogy fel tudjunk lépni ezen tevékenységek ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Krún úr, bizonyja lesznek kérdések szép számmal, ám most hallgassuk meg azt az előadást, amelyet dr. Ian Roxon mutat be a London School of Economics professzora, a luxemburgi Nagy-Britanniában működő műveletek és a BBI és Panamában rejtett cégeiről. Raxon úr elemzi a függetlenség és a felelősség szabályait, amelyek egyes szakmabeliekre és közöttökre kell, hogy vonatkozzanak európai és más államokban. Várjuk tehát a szakpolitika ajánlásait is, mely révén haté eredményesebben tudunk fellépni az adó elkerülés, adócsalás, pénzmosás jelenségé ellen. A, tanul, a tanulmány maga a PANA weboldalon ott van. Dr. Roxen, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm, üdvözlöm ezt a lehetőséget, amit kaptam az Önök szakbizottságától, hogy dolgozhattam ezen a tanulmányon, és köszönöm az Európai Parlament kutató részlegének is a segítségét, és köszönöm a társszerzőim segítségét is, Szepiek Kamat segítségét is, illetve Döhrún úr segítségét És Az első dia, amit megmutatok, az egy kicsit egyszerűsített verziója annak, amit átadtunk a fordításra. Nagyon kevés diám van, azokra fogok koncentrálni, amelyek a legfontosabbak itt. A munkánkat számos Esettanulmány alapján végeztük el, országcsoportokkal foglalkoztunk, négy EU tagállam, Egyesült Királyság, Németország, Luxemburg és Ciprus tartoztak ide, volt két ország, Svájc és a brit Virgin szigetek, amelyek egyfajta adóparadicsomot jelentettek, és bevontuk egy kicsit az Egyesült Államokat is, mert nagyon érdekes megoldások vannak ott, amelyből tanulni lehet. Tehát ez a legkevésbé érdekesebb része a tanulmánynak. Megvizsgáltuk azt, hogy a különböző közvetítők esetében milyen szabályok érvényesek. Az auditorok, a könyvelők szerepét, megvizsgáltuk az ügyvédek szerepét, akár a közjegyzőket is be lehetne ide vonni, és megvizsgáltuk az adó tanácsadók szerepét, amelyeknek a szerepe nincs igazából definiálva. És a fő amit, dolog, amit láttunk, az az volt, hogy megpróbáltuk látni azt, hogy milyen fajta kötelezettségei vannak ezeknek a közvetítőknek szakmai és jogi szempontból az ügyfelek irányába, illetve a közérdek irányába. A tanulmány mögött az auditorok függetlenségének koncepciója áll, tehát az auditoroknak úgy kell eljárniuk, hogy a cég részvényesei érdekeiben járjanak el, de mégis a cég vezeti őket. Tehát egyért nagyon fontos az, hogy függetlenül ö, járjanak el. Ez a fajta függetlenség az ügyfeleikkel szemben, ez egyedülálló, ezt nem látjuk a többi szakma esetében. Az elmúlt években ezt erősítették, például a 2004 56 EU rendelet irányelv által, amely megtiltja az adótanácsadást az arrutálandó ügyfél irányába. Ez egy olyan fajta koncepció, amely nem feltétlenül igaz más szakmákra. Az első feladatunk az az volt, hogy megértsük azt, hogy mit jelent a, a függetlenség. A többi szakma esetében a függetlenség arra vonatkozik, hogy el kell kerülni az érdekellentéteket, és pénzügyileg függetlennek kell lenni a harmadik felektől. Tehát azt kell biztosítani, hogy tényleg az ügyfeleik érdekében járnak el az ügyvédek és más jogi emberek esetében van még egy további aspektus is, ez pedig a jogi titaktartás kérdése. A függetlenség célja az az, hogy tényleg az ügyfél érdekeiben tudjanak eljárni, a felelősség kérdése pedig azt jelenti, hogy az ügyfélnek tartoznak felelősséggel, és ide tartozik a bizalmasság kérdése is, és ez minden egyes szakmát érint, de a jogászok, az ügyvédek esetében itt van a jogi titoktartás eleme is még pluszban. A felelősségvállalás, a felelősség másik oldal az az, hogy kompetensen, becsületesen és jogszerűen kell eljárniuk ezek közös pontjai minden egyes szakmának, de itt vannak különbözőségek is országonként. Az elemzésünk kapcsán egy dolog volt, amit felfedeztünk, és ez elég messze menő reform rejt, ez pedig az az alternatív elképzelés, amely az USA-ban, az feleségben elterjedt volt, az, az elképzelés, hogy az adóval foglalkozó ügyvédeknek az a feladatok, hogy segítsenek az ügyfeleiknek abban, hogy a, az adókötelezettséget megfelelően határozzák meg. Tehát itt vannak az ügyvédek, és másik szerepük az az volt, hogy megvédjék a, az ügyfeleket, illetve a jogi rendszer. Tehát egyfajta kapuőrei voltak az adórendszernek. A kérdés, ami felmerül, az az, hogy valóban ez egy véghez vihető feladat-e. Ez az a feladat, amikor az adótanácsadó nem az állam nevében jár el, nem informátor, hanem megpróbál fe, megakadályozni olyan eljárásokat, amelyek esetleg ezzel ellentétesek lennének. A 230-es körrendelet az USA-ban kimondja azt, bizonyos adóvéleményeket csak akkor lehet kiadni, hogyha maga a tranzakciót végre lehet hajtani, tehát az adótanácsadót el lehet ítélni. Hogyha mindez megvalósul. Az Egyesült Királyságban nem régiben létre jóvá hagytak egy szabályozás az adózással kapcsolatban, amely az adó tanácsadókra vonatkozik. Az ő független szervezetük hagyta ezt jóvá. Az Egyesült kormány kérésére elfogadtak egy szabályozást az adótervezéssel kapcsolatban. Ennek értelmében nem szabad az adótanácsadóknak ellentétesen eljárniuk a, a, e, a parlamenten előírásaival, bár eléggé drámainak tűnik ez, de ez nem érinti az adótanácsadás nagy részét, és nem fogja a, felülírni a szakmai előírásokat sem. Az Egyesült Királyságbeli adótanácsadók általában a jogi keretek között járnak el, az adótanácsadóknak tartózkodniuk kell a visszaélésre okot adott adó tervezéstől. Vannak más elemei is az ellenőrzésnek, amelyek a pénzmosás ellenes szabályozásból fogadnak. Ide vonatkozik a harmadik AML irányelv, a negyedik AML irányelv jövő hónapban fog életbe lépni. Ezek főként a Financial Action Task Force ajánlásain alapulnak az OECD által, tehát ezek nemzetközi ajánlások, és az esettanulmányaimban szereplő összes ország bele, tar- bele értve az adóparadicsomokat is, aláírta ezt a, az egyezményt. Mit is jelent a pénzmosás? Három eleme van ennek. A büntet, bűnügyi tevékenység, ebből származik maga a tulajdon, és en célja a pénzmosásnak azt, hogy magát ezt a tulajdon rejtsék el, vagy az ebből származó pénzt. Tehát eléggé széles körű ez a definíció, de a fő elem ebben maga ez a büntetendő tevékenység. Az Európai Unió ezt most már a komoly büntettek közé sorolja, és súlyos büntetekkel ezt, büntetésekkel kell ezt sújtani, legalább 6 hónap börtön büntetéssel. Számos országban a kutatások azt mutatják, hogy ebbe a kategóriába esnek ezek a pénzmosáshoz kapcsolódó büntettek. A negyedik AML irányelv az adó kerüléssel kapcsolatos, adócsalással kapcsolatos büntetteket eh, az alapvető bűncselekmények kategóriájába fogja sorolni. Milyen fajta büntettek eh, tartoznak az adócsalás kategóriájába? Például azok a tranzakciók, amelyekről Peter beszélt ma. Az adókerülés önmagában a belföldi adók eh, elkerülését illeti, arról van szó, nem kívánják az adott országban megfizetni az adókat. Nem egyértelmű az, hogy egy másik országban történő adókerülés a pénzmosás kategóriájába tartozik ez. E. Annak ellenére, hogy az irányelv kimondja azt, hogy a e, bűnyi tevékenység az ide tartozhat. Tehát ez egy egyfajta, ez egy szűkebb definíciója annak, hogy a külföldön elvégzett ilyenfajta tevékenység a büntet kategóriájába tartozik-e. Tehát az adó büntettek kérdése, illetve a pénzmosás kérdése és az offshore tevékenységek nagyon fontos részt képviselnek, és erre vissza fogok majd térni az ajánlásaimban. Az EU irányelvek kötelezettséget rónak az adatőrokra, könyvelőkre, jogászokra, adótanácsadókra. A jogi képviselőkre főként akkor van szükség, hogyha bármilyen fajta tranzakciókra kerül sor. A követelmények az az, hogy világítsák át az ügyfeleket, tehát tudniuk kell, kik az ügyfelek és kik a végső kedvezményezettek, és jelenteniük kell a bűnügyi tevékenységet, anélkül, hogy felfednék ezt az ügyfelüknek. Tehát kivéve azokat az eseteket, ahol a szakmai kötelezettség a szakmai titoktartás érvényben van. A negyedik irányelben van egy plusz dolog, ez pedig az, hogy fel kell jegyezni, jegyzéket kell tartani a végső tulajdonosokról. Azonban mindez ellentétes lehet a felelősségvállalással és a, ezen szakmák függetlenségével. Világos, hogy a kötelezettségvállalások a gyanú bejelentésére, anélkül, hogy feltárnák az ügyfél személyi azonosságát, ütközhet azzal a felelősséggel, hogy az ügyfél érdekében kell járjanak. És ez az érdekütközés, az összeférhetetlenség a kapcsolatos a függetlenséggel. Ám a magatartási kódex, amely a szakmákra érvényes, épp azért íródott nagyon körültekintően, hogy a pénzmosás elleni szabályok betartásáról gondoskodjon, de önmagában ez nem lehet gond. Hagy nézzem át azokat a szakmákat, amelyeket vizsgáltunk. A könyvelők, számviteli szakemberek önszabályozó testülettel bírnak a legtöbb országban. Vannak iránymutatásaik a tevékenységre, felügyeleti szervek vizsgálódnak, ha megsértik ezeket a szabályokat, ám az adóparadicsom országokban ezek a követelmények nem érvényesülnek, és ez önszabályozó testületek léte, hát eléggé újdonság némelyik ilyen országban. A legtöbb országban a számviteli szakemberek korlátok alapján, Itt a tanult, adott tanácsadót ritkán nem adhat teljes körben olyan, aki, aki auditor is. Nagy-Britanniában sokan nevezik magukat könyvelőnek, ám vannak különféle szamviteli testületek, melyek adnak szakmai minősítést. Aztán vannak országok, ahol eh, Németországban auditorok adhatnak adó tanácsadást, de ezt most módosítják az új irányel fényében Németországban, Luxemburgban is, hát Luxemburg is, ha mondhatom így, jól ismert adóparadicsom, viszonylag kevés követelmény érvényesül a függetlenség és felelősség körében, és az adótervezés és a számíteli tanácsadás megvalósul, az banktitok pedig gyakorlatilag ugye megszűnt, de a, a, a titok védelmet továbbra is érdek. Például felléptek whistleblowerek ellen a LuxLeaks dokumentumok nyilvánosságot ételek kapcsán, volt ez nagyon fontos forrás az olyan adószakértők számára, mint én magam. Ciprus is, ahogy előbb elhangzott, egyfajta központ, különösen volt Szovjetunió állampolgári számára számvitel, a könyvelőik trust és vállalat szolgáltatásokat nyújtanak, az adó visszatérítést a vállalat eh, esetében az auditált pénzügyi eh, bevallásaik alapján kell történjen itt, ez fontos kapcsolat Svájc pedig ismert arról, hogy Svájcba szívesen mennek adótanácsadó cégek, a supply chain management eljárás révén akár 35-ről 15%-a csökkenthetőek az adótételek vállalati láncok esetében. A nagy négy, a Big Four esetében láttuk a Svájcban, piros jelöltem, a különféle ellenmondásokat, az, az adó hatékony supply chain beszállatói szervezés történik így. A Brit Virgin Island is ö, szívesen látogatott adóparadicsom, ahogy a Panama Perúból is kiderült, itt könnyen felállítható egy offshore cég, két-három nap alatt lehet vállalat alapítani, nincsen szabályozott számviteli testület, van ugyan egy jogszabályjavaslat néhány éve, terjesztették be, de még nem fogadta el a jogalkotó. Ezek tehát néhány kiemelt eleme a jelenségnek. Hadd beszéljek arról, hogy mi hatás van a szakmára ezeknek, ezek a szabályok. Először is az adótanácsadókról beszélnék. A, a profi adótanácsadók nem feltétlenül egy külön meghatározott szakma. Van néhány ország, mint Németország például, ahol külön van egy ilyen szakma, adótanácsfői szakma, míg más országban, mint Nagy-Britannia, van egy önszabályozó, önkéntes tanácsadói testület, adótanácsadó testület, ám nincsen szabályalkotási joga, bár magatartási kódexeket létrehozhatnak önkéntes alapon. Hogy önkéntes adótanácsadói szakemberekről beszélünk, vagy jogilag szabályozott könyvelőkről vagy jogászokról, általában ezek a szakmák bírnak önszabályozó szakmai testülettel, amely meghatározza magatartási kódexeiket. Büntetéseket kiszabhatnak, amely, amely pénzügyi büntetés is lehet felfüggesztés vagy kizárás. Egyes országokban, Németországban például jogászok esetében, vagy Luxemburgban van egy plafona, plafonja a kirohatott büntetéseknek a testületek részéről, hogy mennyire hatékonyak ezek a jogszabályok betartozása tekintetében, hát arról sajnos elég keveset tudunk. Viszont kevés az információ arról, hogy mit rónak ki, és mit tudnak betartatni, különösen az tanácsadók körében. A számveviteli szakmában látjuk, hogy vannak súlyos büntetések Nagy-Britanniában, amiben testület ró ki, ugyanakkor nincs a British Virgin Islanden hazai szabályozó testület, tehát nemzetközi számviteli testületekre támaszkodni, és a jogászok körében is látjuk. Nagy-Britanniában vannak önszabályozó testületek és büntetések, más országokról nincs információ. A brit és Virgin Island ugye a másik végpontja ennek a kontinumnak, ahol nincs szabályozás és nincs büntető testület. Volt ilyen javaslat, de még nem álltak fel ezek a testületek, két éve terjesztették be a jogszabályjavaslatot. A pénzügyi szolgáltatási bizottság ugyan szabályoz némileg a pénzmosás elleni jogszabályok keretében 400 ezer dolláros büntetést adtak ki a Mossack Fonszakára 2016-ban, ami soknak tűnik ugyan, de csak akkor, hogyha nem nézzük meg, mekkora pénzeket forgat meg a cég. tanácsadók körében is úgy lát, van brit információnk, bizonyos önkéntes szakmai szervezetek szabályozásáról. 2015-ben 54 panasz született, két büntetés született, egy felfüggesztés és csak egy kizárás ezek nyomán. Úgyhogy aktív, de talán nem túlzottan aktív ez a testület, azt lehet mondani. Ugyanakkor egy még érdekesebb perspektívát kínál az a tény, hogy az adótanács, adó szabályozásban az adó jogszabályok is szerepet játszanak. Nagy-Britanniaban működnek rendszerek, amelyek nem sajátságosak, más országban is vannak hasonló rendszerek, ám nagy nagyon fejlettek, a dotasz és POTAS a mozaik szavak, a dotasz az adó elkerülési rendszerek feltárását jelenti, azok a szakmabeliek, akik támogatnak adó tervezeti terveket, amelyek megfelelnek bizonyos karakterisztáknak, ha ilyen találkoznak, jelenteniük kell az adóhatóságnak azon adófizetők, akik használnak ilyen rendszereket, meg kell adják vonatkozó számot az adóbevallásokban. Tehát ha jelentett adóelkerülési rendszerekben vett valaki részt, akkor be kell vallja az adóbevallásában. És aki nem teljesíti a, ezt a megszegész kötelességét, az arra kirólhatóak büntetések. 1 millió fontig terjedhet ez. 1,8 millió euróra rúghat ez beazonosítják a, a megfigyelt adóelkerülőt, és az adóhatóság begyűjthet adatokat, sőt, fokozhatja a betegségét. E, újdonság a POTASZ rendszer, azok a szakmabeliek, akik nem tartják be rendszeresen a, a DOTAS szabályokat, őket megjelölik úgymond, mint adóelkerülés támogató figurákat, és ez egy elriasztó hatályú, hatású lehet, hiszen a szakmából kiesetnek ezek az emberek. Egy másik rendszer, amiben mások, egy, azok a szakműlek, akik segítenek másokat ilyen rendszerek működtetésében, olyan büntetést kaphatnak, amely száz százalékkel rúghat, nem a díjuknak, hanem annak az adóösszegnek, amely elkerülésében segítettek. Hogy mindenek volt a hatása, az egyik nagyvállalat vezetője azt mondta, hogy a tanácsadók többsége igyekszik eh, távol tartani magát az ilyen tevékenységtől. Úgyhogy kétszer is elgondolkoznak rajta, hogy részt vegyenek adó elkerülés rendszerek támogatásában. Egy adójogásszal beszéltem nemrégiben, aki elmondta, hogy, hogy a nagyvállalatok nem szívesen adnak egyáltalán jogi tanácsadást, adótanácsadást, mert hogy nagyon nagy veszélyeket rejt ez rájuk nézvést, úgyhogy mert hogy az tanács nagyon könnyen fordulhat adó tervezésbe. Úgyhogy az elriasztó rendszere ezeknek a rendszereknek, eh, különösen a jogászok körében meglehetősen komoly. Van egy új jogszabályjavaslat is, a brit eh, bűnügyi, pénzügyi jogszabálytervezetben, mely azon vállalatokat büntetné, akinek tagjai ilyen tanácsokat adnak. Meglehetősen bonyolult az a jogszabálytervezet, jelenleg azonban ez most ugye nem nincs a parlament előtt, nagy a parlament feloszlott. Nagy-Britannia, és Államokban is van egy, a, ugye a 230-as nyomtatvány nevű rendszer, ahol minden az adóhatósága az IRS-szel szemben adófizetőket képviselő személy vagy cég, ennek hatája esik, akkor is, ha nincs szakmai ö, státusza. Az IRS által ö, vizsgáztatják ezeket, és az összeférhetetlenséget vizsgálják, az ügyféle való összeférhetetlenséget szabályok szerint, és volt adóhatósági alkalmazottak két évvel a, azután, hogy elbocsájtottak a todivatal, nem vállalhatnak ilyen munkát. Ami a felelősséget illeti, a függetlenségen túl, visszatérítést nem kérhet az adó tanácsadó, ha tudja, hogy ez a visszatérítés igény nem megindokolt és nem adhatnak olyan tanácsot, amely abból adódik, hogy úgy gondolják, hogy a hadóhatóság nem fog vizsgálódni, auditálni. Ilyen covered tax opinion-eket is adhatnak, amely alapján észszerűen pontos és teljes körű kell legyen a tevékenység. Nehéz meghatározni persze ennek a tartalmát. Szakmabeliek is úgy nyilatkoztak, hogy ez nem nagyon működik ezzel a rendszerrel, és vissza is vonta a jogszabályalkotó, és most újra fogalmazzák. Van egy testület, amely vizsgál és büntetéseket szabhat ki. Ám most hagyd beszéljek a következtetéseimről. Minden országban, több országban vannak hasonló jogszabályok, ám részletekben nagyon különböznek ezek. Ám Gond van e szabályok koordinációjával, különösen kumulatív szolgáltatások, multifunkcionális szakmai cégek különféle országban való működése esetén. A konklúzió az lehet, hogy egy közös adó tanácsodai norma rendszerre volna szükség minden közöttőre érvényesen, független attól, hogy milyen testületnek tagjai, amely kiegyensúlyozza a közérdeket az adótanácsadói függetlenség követelményével és az adóhatóságtól függetlenséggel. Három modellt vizsgáltunk meg, az egyik az Egyesült Állambeli 230-as nyomtatvány alapján működő, amely minden adó szakember jól működik, ám az összeférhetetlenség tekintetében nem teljesen helytálló, és az adó szakemberek függetlenségében sem tökéletes, ám, és csak adóra specializált. A német módszertan külön választja a adótanácsadói szakmát a többi érintett szakmától, a függetlenséget biztosítja, ám a kockázatot nem minden szakmára. A brit módszertan önkéntes szakmai testületet állított fel, amelyben számviteli szakemberek és ügyvédek is vannak, és az adótanácsok a külön magatási kódexet határozott meg, igyekezve a közérdeket és az ügyfelek érdekét összeegyeztetni. Ajánlásunk az le, abban áll, hogy egy EU szintű keretet kéne létrehozni, ahhoz hasonló ami az első és a harmadik, amely egy ajánlást lehet a legjobb gyakorlatok normáinak végrehajtásában. Azon szakmányokra koncentrálunk nánk, akik tanácsot adnak, vagy akik potenciálisan visszaélésekre adó struktúrákkal vannak kapcsolatban, az adóbevallási rendszerek tekintetében az Egyesült Államokbeli Covered Opinion Rules-nak megfelelően, és erősítetné a betartatási szabályának hitelességét független önszabályozó szakmai testületek révén, és nem a képviseleti testületeket alkalmazva, amelyek Nagy-Britanniában és Ciprusban az ügyvédeket is magban foglalják. Szerintünk az Európai Unió sok szabályalkotás szintjén nehéz volna ezt meglépni, mert különbözőek a tagállami meglátások, ám egy keret felállhatna egy peer review mechanizmus alapján, ez nagyon értékes lehetne. A cél az, hogy kiegyensúlyozzuk azt, hogy egy olyan rendszer álljon fel, ahol a compliance úgy valósul meg, hogy nem terhelik túl a szereplőket, és a megfeleltetést ott e, erősítik, ahol legnagyobb szükség van rá. Vannak még más javaslataink, az egyik az, hogy az adó elkerülés e, rendszereket nyilvánossá tegyék, ahogy sok országban teszik, a bizottság már tárgyal erről, és a jó kormányzás követelményeit erősítsék, és ennek része kell legyen az is, hogy az átláthatóságot erősítik, és megerősítik azt, hogy a külföldi adó elkerülés és adó bűncselekményként érvényesüljön, és az adó elkerülést bűncselekményként ismerjék el az adóparadicsomok joghatóságában is, ahol egyébként nincsenek adókövetelmények. A függetlenség és felelősség természetét ismertetve látjuk, hogy ez nagy kihívást jelent, ám eléggé mélyen értelmezve a kapcsolatrendszert, a függetlenség fontossága a tanácsadók és az ügyfelek között, illetve a közérdek között jelentős előlépéseket lehetne tenni. Thank you so much, Dr. Köszönjük szépen, Roxanne doktor úr, most pedig a képviselőtársaimhoz fordulok, főként a társ előadókhoz, elsőként tehát Koffer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az eddigi prezentációkat. Valóban átfogó részletekbe menő beszámolót hallhattunk, kimerítő beszámolót, ha mondhatom így. Nagyon fontos itt az utolsó stádiumban, hogy ilyen ajánlásokat is kapjunk. Említett de azt, hogy egy uniós keretet érdemes lenne kidolgozni az adó tanácsadókra vonatkozóan. Egy ilyen keretnek alapvetően milyen legfontosabb elemei kellene, hogy legyenek ön szerint? Első kérdésem. Következő. Azt is említette, hogy a szakpolitikai szabályozás az adóelkerülést segítőkre vonatkozóan a szakmai cégekre az eh, is ki kell, hogy terjedjen. Milyen akadálya lehet ennek? Az első prezentációra áttérve a szakértők szerepe, tanácsadók szerepe. Számomra az igazi kérdés talán az, hogy hogyan tudjuk azt a nyomást növelni, amely ezekre az illetőkre vonatkozik. Milyen pénzmozsás elleni normákat tudnánk használni? Köszönöm. Mikrofon nélkül az elnök asszony. Uh, Köszönöm. A néppárt Jó, először hallgassuk meg talán a válaszokat. Van időnk, bőven úgy, hogy parancsoljon. Would you like to answer? If I can answer my questions first. Jó. Az etikai kódex milyen keretet kaphasson nos. Először is a megfelelő viselkedés, magatartási kódexről beszélünk, akkor magatartásról kell beszélnünk. Nyilván adó elkerülésre vonatkozó tanácsot nem adhatnak, sem olyan rendszereket nem javasolhatnak, amelyek visszajönnek, a, kihasználják a szabályokat. Az uniós keretnek erre kell vonatkoznia, tehát az adó elkerülés, ami néha sikertelen, persze, illetve van az a fajta adó elkerülés, ami nyilván nem a jogszabály szellemiségének megfelelően történik. Erre vonatkozóan már vannak fogalom meghatározásaink, érdemes lenne ezeket újra gondolni talán, de azért javasoltunk egy új keretet, mert a normáknak a tagállami gyakorlatot kell tükröznie nyilván. Olyan nemzeti intézkedésekre van szükség, amelyek a, a tagállami helyzethez alkalmazkodnak. A legnagyobb akadály egy ilyen keretnek az, hogy hogyan tudjuk ezt meghatározni, illetve milyen hogy milyen szankciókat lehetne alkalmazni. A brit javaslatnak három eleme van. Először is az adófizetőnek egy adó visszaélést elkövetnie, az adó tanácsadónak ezt elő kell segítenie, a harmadik pedig az adó tanácsadó nem tett semmit ennek megőrzésében. tehát csak abban az esetben húzhatják maguk adatokat ez alól ki a vonatkozó adótanácsadó cégek, hogyha nem, egyszerűen nem állt rendelkezésükre semmiféle eszköz arra, hogy tegyenek ez ellen az adó visszaélésen bármit. Második meg, meghívott előadón köszönöm. Több opció is felmerült, különbséget tehetünk a bankok és az összes többi tanácsadó és közvetítő között, ha már erről ezzel kapcsolatos a munkánk. Az igazán nagy probléma a tanácsadókkal. Az az, hogy hogyan szerezzünk érvényt bármiféle szabálynak. Tehát a felügyeletek hogyan tudnak érvényt szerezni a jogszabályoknak, ez a jogérvényesítés, ez mindig a problémás. A bankokat vizsgálva itt is probléma a jogérvényesítés, főként a beszámolási kötelezettség tekintetében akkor, hogyha gyanús tranzakciókra bukkannak. A felügyeleteknek, felügyeleti szerveknek többet kellene tenniük mindenképpen ezen a téren, a különböző közvetítőktől kapott beszámolók alapján. Az utolsó, amit szeretnék megemlíteni, Beszéltünk arról, hogy a bankok bankszemle nyitásával segítik ezt az offshore területeken működő bankok esetében nagyon nehéz ennek érvényt szerezni, ezért is gondoljuk azt, hogy az uniós kezdeményezésekre nem reagálnak megfelelően pozitíven. Köszönjük, Niedermayer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két igencsak nehéz, súlyos, technikai részletekben menő prezentációt hallgathattunk végig, de egy-két témát hadd vessek fel, amely szerintem problémás lehet. Először is a bankok kapcsán ön szerint nem szerzünk eléggé érvényt a vonatkozó szabályoknak a, a tényleges tulajdonosra vonatkozó beszámoló tekintetében pontosan milyen százalékos szabályok vonatkoznak a harmadik fél bankszámlájával kapcsolatban, mit tehetünk akkor, hogyha valaki más nyit számlát, a-nyit de aztán B használja ezt különböző tranzakciókra. Érdekes országokban, joghatóságokban is felállíthattak vagyonkezelőket. Ön szerint az erre vonatkozó szabályokon mit lehetne változtatni? Roxan úrhoz két kérdésre is fog, fordulnék. Az egyik az amerikai jogszabályokban van egy úgynevezett próba, amely az adóhivatal vizsgálata esetében nagyobb a valószínűség annak, hogy valaki átmegy ezen a szűrőn, mint hogy fennakadna. 51%, 49%-ról beszélt ön szerint ez megfelelő ahhoz, hogy az adózók viselkedését befolyásolja? Ez az első A Második pedig, ha jól értem, óriási különbség van a között, hogy az brit szabályok hogy működnek, azok nagyon szigorúak, a brit Virgin Islandon pedig gyakorlatilag semmiféle szabály nincs. Mi a végkimenetele ennek? hogyha a nem legtisztességesebb ügyfelek keresik az ügyes kis megoldásokat. Köszönöm. So, thank you for your questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben az történik, hogy van egyfajta kockázatalapú megközelítés, megvan egy átlagos ügyfél átvilágítás, és a legtöbb esetben az a kisebb rezsimet alkalmazzák, nem pedig a, a megerősített ilyenfajta eh, átvilágítást. A tulajdonlás tekintetében ez nem annyira kérdés most, mert eh, nincs ilyenfajta előírás most, a végső tulajdonosok jegyzéke, hol kell megszabni a határt, 20%-nál, ha jól emlékszem. Úgy gondolom, hogy, hogyha ezen küszöb alatt van, akkor nem kell közreadni ezt. Lehet, hogy azt fogjuk látni, hogy végrehajtatnak, mikor végrehajtatják már ezt a szabályozást, akkor 5-6 különböző tulajdonos is lesz. Tehát ezek a küszöbök lehet, hogy kibúvókat eredményezhetnek, ahhoz vezethetnek, hogy újfajta struktúrák jönnek létre. Nem igazán tudom azt, hogy a, harmadik felek számáit hogyan kezelik. Ilyen is elmondta már, hogy a jogászokra különböző szabályok vonatkoznak, országonként. Tehát nekem is vizsgálni ezt, hogy hogyan lehet a harmadik felek számláját alkalmazni. Különböző esetekben ez további tanulmányok témája lehetne. A Mossack eh, Fonseca megfelelte a szabályozásnak, a letéteményesek, illetve vagyonkezelők eh, tekintetében. Úgy gondolom, hogy, hogy ezekben, ezeken a területeken is vannak már erről lépések, de nem tudom, hogy hol tartanak. Egy perc. Én értem azt, amit elmondt az USA tesztek sérülékenységével kapcsolatban. Mielőtt még volt, lett volna ez a szabály, pozitív ajánlást adtak akkor, amikor gondolták, hogy 25%-os lehet a siker, tehát ez mindenképpen javítást jelent. Úgy gondolom, hogy az egyes királyságbeli normák ahhoz vezetnek, hogy általában a szakma képviselői nem keverednek ilyen kétséges struktúrákba. Persze meg akarták azt akadályozni, nem mossák kezeiket, ezért fontos az ilyenfajta Code of Conduct. Amikor az adókerülésről beszélünk, akkor arra van szó, hogy próbálják kihasználni a jog lehetőségeit. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig én szeretnék az SND nevében kérdezni, mely pedig azt, hogy mit mondanának azoknak, akik azt mondják, hogy a szakmai titoktartás miatt a adóhatóságok számára az adó sémák átadása nem lehetséges. Mi a helyzet a függetlenséggel, ezekkel a forgóajtókkal? Portugáliából érkeztem, és itt van szabályozás arra vonatkozólag, hogy az agresszív adótervezésről információkat adjanak. hogyha nincs ilyenfajta közlemény, akkor nincs kötelező fellépés az adatosan, csak egy kis büntetés van. Akik ezeket a szabályokat létrehozták, most pedig éppen például bankoknál dolgoznak. Hát a forgalatokkal kezdve Nagyon fontos az információcsere az adózásra foglalkozók, illetve hatóságok között, de azok a szabályok, amelyek léteznek, és amiket az usa láthattunk, azok bizonyos fajta időt hagynak ezekre. Az is fontos, hogyha már van egy ilyen fajta nyilvánosságra rendszer, akkor az adóhatóságnak ezt komolyan kell kezelniük, hiszen ezekből tanulhatnak, mert minél hamarabb hallanak ezekről, annál gyorsabban tudják bezárni ezeket a kapukat jogszabályozással. Ami pedig a titoktartást illeti, amikor ezek a simák megjelennek, akkor hogyha ezeket nyilvánosságra hozzák, akkor maguk a kliensek azok, akik a részvételüket nyilvánosságra hozzák. És a szakmai tartás elnézést, igazából ez vonatkozott a szakmai tartásra. Igazából itt a különböző megoldásokat hozzák nyilvánosságra, tehát itt a maga a, ennek a rendszernek, ennek a sémának a meglétét hozzák nyilvánosságra. Rendben, mondja az elnök, most akkor Louis Michel következik az Alde nevében. Nem, elnézést, mondja az elnök, kihagytam Bent Luke urat az ECR nevében. Igen, köszönöm szépen, németül fogok beszélni. A kérdésem igazából de Hrun úrhoz intéződik, sokat beszélt a gazdaságilag jogosultakról, és néhány statisztikát is megemlített, ezek nagyon érdekesek. Ha jól emlékszem, hogy 60%-a a gazdaságilag, a gazdasági kedvezményezetteknek kelet Ázsiából érkezett, és 2% volt az USA esetében. Ez a személyek számára vonatkozik, akiket fel tudtak fedezni, nem pedig a tőke arányára, ami érintve volt. Tudna-e valamit mondani a tőkáramlásról? Le tudná azt mondani, hogy milyen fajta nagyságrendel állunk itt szemben? Hiszen bizonyos régiók jobban vannak képviseltetve, mint mások. A másik kérdésem, ez abból fakad, hogy ön azt mondta, hogy különböző okai vannak az offshore struktúráknak, például megpróbálnak vagyont elrejteni, például vállás esetén nem akarják ezt átadni a feleségnek, vagy pénzmosásról van szó, vagy ö, büntet, bűncselekményekből származó pénzt próbálnak így elrejteni. Itt különböző jogi struktúrákra lehet szükség, hogyha én pénzt akarok elrejteni a feleségem elől, akkor másfajta struktúrát kell kiépítenem, mint egy olyannak, aki pénzt akar mosni. A pénzmosásnál lehet, hogy sokkal több tranzakcióra van szükség különböző láthatatlan céleken keresztül, hogy sikerüljön a pénzmosást elérni, míg az, adó, míg a vagyon elrejtésnél arról van szó, hogy ne tudjon azt fel. A jogi konstrukciói egy vállalatnak, amely felhasználja az offshore struktúráknak ebből lehet következtetni arra, hogy mire is, miért is jött létre egy ilyenfajta konstrukció? Lehet, hogy a konstrukciók mienségét kell megvizsgálnunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ez az egyik legfontosabb kérdés, amelyet szembe kell néznünk az elemzések során, hogy csak is a vállalatok számáról van tudásunk, és nem, nem tudjuk azt, hogy mi történik ezeken belül. Az ICEJ nagyon sok dokumentumot kapott különböző vállalatokról, az adatbázisban csak magáról a cégről van a adatunk, a névről, arról, hogy kik az igazgatók, kik a részvényesek, kik a közvetítők, ezen információkkal kell dolgoznunk. Az elemzéseink alapján erre tudtunk csak koncentrálni, csak a számra tudtunk koncentrálni, ezért különböztetük meg az elején. Meg láthatjuk azt, hogy a cégek aránya csökkent, viszont ez nem azt jelenti, hogy a tevékenységük is csökkent. Struktúrák és okok az ICIJ és más érintett felek tevékenységét megvizsgáltuk a Panama Paper nyilvánosságra kerülése után. Sikerült néhány figyelme kell venni azt is, hogy a komplikált struktúrák esetében, amelyeket ön is leírt, és itt a pénzmosás ról, illetve a vagyon elrejtéssel kapcsolatban úgy tűnik, hogy a Panama Paper csak a teljes struktúra egy részét fette fel. Nem látunk feltétlenül mindent, lehet, hogy csak egy egységet látunk a láncon belül. Ezek csak nagyon durva becslések, pontosnak lenni sokkal nehezebb lenne. Lehet, hogy ez lehetséges, de nagyon nagy kihívást jelentene ez. Okay. There was a change here. Köszönöm. Volt egy apró kis változás, nyilván felüteneknek is. Tegnap volt a munkaünnepe, május 1 -e. Nyilván a munkajogi szabályok a tolmácsainkra is vonatkoznak, ezért javasolom azt, hogy próbáljuk egy kicsit gyorsítani, különben nem írunk soha a napi rend végére. Louis Michel következik a liberálisok nevében parancsolj. Nem ígérhetem, hogy rövid leszek, ahogy azt szerette volna, mert egész egyszerűen ilyen fontos kérdésben hosszú bevezető után miért ne lenne lehetőségünk kérdést feltenni mit tesznek, mit gondolnak arról, hogy a, egy olyan nyilvános adatbázist vagy egységet kell létrehozni, amely a különböző szervek, szervezetek, a, a részvényesek nyilvános adatbázisát kell létrehozni a tényleges tulajdonosokról. Nyilván ez mindenki számára elérhető lenne. Kettő a negyedik pénzmosás elleni irányelv a tényleges tulajdonosokat az adatbeeset létrehozta 2016-tól a különböző alapítványokra vonatkozóan is. Szeretném tudni, hogy a ratifikációban hogyan tartunk, hogy hol tartunk, tudván, hogy jelentősen változik ezeknek a formája egyik országra a másikra. A politikai kérdésén következnek. Kedves kollégák, úgy érzem, hogy a mi szakbizottságunknak ma itt gyors vitára van szüksége, de mindenképpen vitáznunk kell arról, hogy Panama Papers ügyben milyen stratégiát követünk. Vagy ugye azt tudjuk, hogy komoly ambíciókkal indultunk, nagyon erős javaslatokat kívántunk tenni, precíz, hatékony, erős elvárásokat támasztva a tagállamokkal szemben, hogy valóban ilyen prof, reformprojektet végrehajtsanak. Ehhez azonban figye, szükség van arra, hogy tudja a tag, eh, közvélemény, hogy Európában ki mit akar e fontos kérdésben. Tehát ez egy nehéz döntés. Tudni kell, hogy ki akar továbbra is az apró kis lépések eh, politikáját követni, jobban együtt működni, jobban csinálni egy kicsit, de anélkül, hogy a, ezt a blabla politikát valódi érdemi lépésekre váltaná. Én azt támogatom, hogy ezen lépjünk tovább, és azt szeretném tudni, hogy ki az, aki tart, velem tart, aki hajlandó ilyen átfogó reformokra. Sajnos csak két perc maradt így a válaszra, Monsieur Michel. Nos, kezdem akkor a második kérdéssel. A pénzmosási iránya végrehajtását illetően, ezt igazából csak a jövő hónaptól kell a gyakorlatban is alkalmazniuk a tagállamoknak, ahogy azt ön is nyilván jól tudja. És a tényleges tulajdonosok nyilvántartása nagyon fontos abban, vagy ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi a kötelezettsége, és hogy ezt ne tegyük könnyebbé. Ami az érintettek nyilvántartását illeti, a legtöbb esetben az Európai Unió joghatósága alá nem tartozó szervekkel, szervezetekkel, cégekkel van dolgunk. Fontos azt tudni ugyanakkor, hogy kinek van ezekben részesedése. A névleges igazgatók és a névleges részvényesek, akik igazából csak strómanok, és nem érdemben igazából ők a cégnek az igazgatói vagy döntéshozói, ők is félvezetőek, ez megint egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell akkor, amikor egy ilyen nyilvántartásról döntünk. Köszönjük szépen, következő hozzászóló McCarthy, a, és mivel ő az egyetlen a frakció nevében, megint csak a németek az írekkel kakaskodnak. Na de hát komolyra fordítva a szót örülök annak, hogy a frakcióm módosítóinak egy jelentős részét beépítették a jelentésbe. Ezt köszönöm szépen a tanácsadókkal és közvetítőkkel kapcsolatban. Fontos a nyelv, a nyelvezet. A közvetítőről beszélünk sokszor, szerintünk ez olyan, mintha egy passzív szerepet játszan az tanácsadó vagy a szakértő, Talán a promótőrök szó, vagy a, a, a adó elkerülést lehetővé tevők, vagy elősegítők, ez egy jobb megfogalmazási definíció lenne. A promótőr um, definíciót mi az írjogszabályokban ilyen célra gyakran használjuk. Fontos, hogy a puha és a kemény jogszabályokkal komoly tapasztalataink vannak, az önszabályozás bizony eléggé korlátozottan működik sajnálatos módon. Fontos, hogy ezek, a, a, akik lehetővé teszik ezeknek az offshore tevékenységeket, ezzel kapcsolatban valamilyen messzemutató következtetéseket le tudnak -e vonni a kutatásaikból, és felmerül tehát, hogy mik a konkrét megállapítások, javaslatok ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság milyen szankciókat javasol akkor, hogyha a promotorok nem adják közre a vonatkozó információt? Két perc pontosan, elnök úr. Feltűnt, köszönöm meg, McCarthy úr, valóban szigorúan tartotta. Köszönöm a kérdéseket. A közvetítékkel kapcsolatban, hogy inkább a promótőr szót használnánk, ez közvetítőre vonatkozóan egy nagyon széles körű uh, informát, megfogalmazást vagy definíciót használtunk, mindenki ide tartozik, aki segíti, elősegíti, lehetővé teszi az offshore cégek vagy struktúrák létrehozását és üzemeltetését. Szerintem ez az egész folyamatot lefedi, a függetlenség és a felelősség tekintetében tett ajánlásainkat illetően. Az ajánlásokban ilyen jelentésére utaltam, azért, mert az ő jelentésükben sokat többet beszéltek erről, nem csak soft jogi eszközöket szeretnénk, nem csak ezt javasoljuk, ne értsen félre engem. Egyetértenék ez a közvetítőkre vonatkozó hatályt, illetve nem csak az agresszív promóterekre érvényes ez, hanem általános normák dolgoznánk ki az összes vállalatra, amely e- ezért volna széles meghatározás alkalmazása jó. A mostani szabályozást illetően ajánlásaink része az, hogy a képviseleti testületek ne szabályozzanak maguk, hanem olyan testületek csinálják ezt, amelyek konkrétan szabályozásra hivatottak. És talán érdemes volna kiterjeszteni az ajánlásainkat egy olyan gondolatra is, amelyet most jelentetek benne Nagy-Britanniában. Egy olyan önszabályozó testület, amely a pénzmosási oldal tekintetében működne, és egy adó magatartási kódex nem csak a jobb, legjobb gyakorlatok iránymutatását hanem egy peer review-t is, hogy ne csak az önszabályozáson múljon a dolog, hanem, és ne csak a kódex, hanem a végrehajtása is figyelmet kapjon. A legjobb gyakorlatok körében láttuk, láttunk már több joghatóság körében, ahol a disclosure rendszereket elfogadták, meg hasonló rendszereket, a feltárási rendszereket megfelelő büntetésekkel együtt, hogy ezek jelentős hatással voltak a, a szereplők, illetve a, a tanácsadók működésére és viselkedésére. Egy elemét, amit lehetne erősíteni, az offshore tevékenységekre való fókusz az adóbűncselekmények meghatározása a tagállami jogszabályokban. Ugye a, a, az államháztartás elleni bűncselekmény és a nemzetközi jogszabályok eleme is lehet. Ugyanakkor egyik ország nem tudja betartatni a másik állam jogszabályait az adóra vonatkozóan, ám a joghat, jogsegély az EU irányelvek keretében és más elemek körében, amelyek az OECD egyre inkább kidolgoz a kölcsönös segítségnyújtás témájában. El kéne gondolkozni azokon, ezek a gondolatokat hogyan tudjuk beintegrálni a magatartási kódex követelményébe, az adó szakmára vonatkozik. Köszönöm. Pascal Durand a zöldek nevében. Merci, monsieur le président. Très... Köszönöm szépen. Trois petites questions pour avoir euh, votre opinion. Euh- Egy-két rövid kérdést, ha engednek. Az első kérdésem a közvetítők státuszát illeti. Önök nem gondolják, hogy ők is társelkövetői ennek a csalásnak, és jó lenne nem csak az ügyfeleket szankcionálni, büntetni, valahogy őket is felelősségre kellene vonni. Nem gondolják, hogy a csalásban társadalkövetőknek minősülnek a közvetítők is? Második kérdésem. Az opinion letter, tehát ez a véleménylevél erről beszélt, ez alapvetően lehetővé teszi azt, hogy bizonyos szereplők adómentességet élvezzenek, és ezek a szándéklevelek levelek mint egy felmentik őket. Jó lenne, hogyha ezt megtiltanánk ezt a gyakorlatot. Harmadik kérdésem, nincs elég információ, nem áll rendelkezésre elég információ a nem lakhelyjel vagy útlevéllel nem bíró személyek részéről. Ezzel foglalkoztak, hogy egyre többen vannak olyanok, akik lakhelyjel vagy útlevéllel nem rendelkeznek, nyilván az ő adóügyeiket nem kérik be. Az információkat erre milyen megoldást tudnak elképzelni? Well, regarding the status of... Ami a közvetítők státuszát, mint csaló, csalás elkövetők szerepét illeti, függetlenül, hogy mit is csinálnak voltak éppen. Egy esetekben lehet, hogy azok a jogszabályokban, amelyekről beszéltem, a vállalatok anyagi felelősségét illetően a, az egyéni tanácsadó által közvetítést lehet, hogy a vállalat felelősség körébe esik. Persze mi történik. De hogyha általános tanácsot adnak, és a végrehajtást, és más közvetítők végzik ezt, nehéz itt a, a bűn részesség vágyát, vágyának megállnia. Tehát itt a kérdés az, mit tehetünk, mit tudunk bebizonyítani voltak éppen. Ami a véleményleveleket illeti, szerintem ezt nem csak, ezeket nem csak adóügyekben használják, hanem a jogi struktúra alapelemei lehetnek kérdések velük kapcsolatban nagyon sok elemet illetően, amely egy szélesebb körű kérdést vet fel, általában a jogász szakmában, és nem tudom, hogy egy kemény adószabály valóban gyümölcsöző lenne, hiszen itt nagyon sok eleme van mindennek, amely nem ide tartozik, és ahol nagyon fontos, hogy a tranzakció ügyében a felek a megbízhatóság témájában bizalommal legyenek. So then there is one uh, question. Van egy kérdés, ami nyitva áll, hogy a kettős állampolgárságot bíró személyek, meg a vízum ügyében a rezidensek meg rezidens rendszerekből beruházások. Nem vagyok benne biztos, de a legtöbb, egyre több ilyen országot látunk, ahol ilyen rendszereket ajánlanak, kínálnak. csak egy külső meglátás, persze meg kell nézni, de egyre inkább probléma. A Panama Paperek ügyében azt láttuk csak, hogy vannak országok, amelyeket, amelyek túlképviseltetik magukat az állampolgárok számához illetően. Aztán vannak olyan ország. Tehát a Panama dokumentum alapján ennyi állapítható meg a kettős állampolgárság ügyéről. Köszönöm. Amennyi én látom itt most, az EFDD és az ENF nem jelezte, hogy hozzászólót indítana ebben a körben. Akkor utolsó hozzászólunk a listán a néppárt részéről. Rozáti úr. Igen, köszönöm szépen. Értelmezve azt, amit mondott, hogy a közvetítők egy kettős rendszer alatt működnek, a belső szabályozás és az önszabályozás rendszerében ám az aránya ennek különfélék az egyes országokban. Azt is látom, hogy ez nem egy túl hatékony rendszer abban, hogy nem akadályozza nagyon meg azt, hogy a mm, káros adótevékenységeket segítsenek ezek a szakemberek. És nagyon kritikusan kell, hogy értékeljük a teljes külső szabályozási és önszabályozási rendszert. Kicsit elkéstem sajnos, úgyhogy nem hallottam az elejét az előadásának, de mi a véleménye arról, hogy sokkal szigorúbb jogi szabályozást szabályoznánk le az adószakértőket, adottanácsolókat és a ügyvédeket, hogy megtiltsuk nekik, hogy részt vegyenek bármilyen adótervezési ö, témában, illetve hogy jelentsék a adótartozóknak, hogyha ilyet észlelnek vagy látnak. Betartható van ez a gyakorlatban? És mennyire ö, szolgálna az ügyfél érdekét? Illetve az, hogyha ez a ö, jogszabály kötelezni a szakembereket, hogy tartózkodjanak, illetve jelentsék ilyeneket. Hogyha jogosan vagy akár illegálisan szeretné az adókötelezettségét csökkenteni az ügyfélező segítségükkel. Milyen esélye volna egy ilyen szigorú jogszabálynak? Hát, nagyon érdekes és, és nagy kívást jelentő meglátások és kérdések voltak ezek. Ugye az adótervezésben való részvétel meghatározása itt a lényeg, és hogy mit, te, mit értünk adótervezésen ebben az összefüggésben. Világos az, hogy szakemberek nem vehetnek részt adó elkerülés megtervezésében. Ez ugye magát értető kéne legyen. Itt a fő aggály az, hogy nagyon sok offshore struktúra része az adó elkerülés, ám az nem egészen világos, hogy az onshore tanácsadók mennyiben vesznek részt ezek eh, elkerülési manőverek kialakításában. Egy másik aggály adódik az úgynevezett visszaélésszerű adótervezésből, amelyben már manipulálják az adószabályokat úgy, hogy ne, ne a, a szándékot, a jogalkotói szándék megfelelő hatással működjenek, Sokan, amikor ezeket a tevékenységeket védik, azt mondják, jó, jó, de hát egy teljesen legális működés. Én ezt mindig elvetem ezt a választ, hiszen az a lényeg éppen, hogy nem tökéletesen legálisak, és itt kell véleményt alkotnunk a fellépés eredményességéről. Lehet, hogy nem eredményesek, lehet, hogy a jogszabály értelmezés megáll, és ezt erre hivatkozva alkalmazzák ezeket a technikákat. Ám mindenképpen a, a legalitás feltételezésével működnek, és nagyon nehéz előre megmondani, hol legyen a határvonal. Ezért mondtuk azt, hogy jó, egy magatartási kódex, amely alapján azt mondanák a, a szakmabélyeknek, gondoljátok végig, kötelezettségetek van arra, hogy ne menjetek túl a, a, határon, ám szakmabeliként azt is meg kell becsüljetek, hol a határ, és ha ezzel kérdésetek van, akkor a, a szakma minősége alapján kell, hogy fellépjetek. Nagyon nehéz olyan szabályt hozni, amely minden adótervezésre kötelezhetően betartatható hogy az elkerülés egyes elemei nem szivárodnak a, be, a multinacionális vállalati struktúrákba, egy olyan kérdés, ahol az információ hiány, amelyről Peter, Peter is beszélt, illetve amelyben éppen megragadható a panama anyagok értéke, hogy mennyire kritikus fontosság az információ mindenben, arra mutat rá. Úgyhogy az ilyen kötelezettségek betartatóságának fokozásában nagyon nehéz nekem világos választ adni a kérdésre. So, thank you very much. Köszönjük szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kutató szakértőknek, Roxen, Ian Roxennek és Willem de Gronnak, illetve kérném a beleegyezésüket, hogyha a politikai frakcióknak célzott kérdésük maradt, akkor ezt elküldhetik önöknek. Nagyon sok nyitott kérdés maradt, például eh, a jogászok szerepe hogyan lehetne szabályozni. Remélem, hogy tovább jövőben is kapcsolatban maradunk. A következő szakértő kutatóink is már itt állnak a startvonalnál, mint egy igazi brit eh, versenyló. But we will make good on that. Kb. 10 perc lemaradást kell behoznunk. A következő tanulmány a könyvvizsgálatra, tanácsolással, könyvelése az sms igazoló szolgáltatásokkal és jogi szolgáltatás, illetve a bocsánat, az offshore gyakorlatok az unió tengeren túli országában és területein. Ez a következő szekciónk témája. Ugye magát a Gröningeni Egyetemről van az első, hívtuk az első meg előadónkat. Herman Bröring, aki a holland esetről, tehát rendtúli területekről fog beszámolni, Peter Clegg, a második meghívottunk, a West of England Egyetemről, Bristolból, az Egyesült Királyságból, a brit tengeren túli területekről fog beszélni, illetve harmadsorban de nem utolsó sorban Alexandre de Motte úr, professzor úr Párizsból érkezett hozzánk, aki nyilvánvalóan a francia tengeren túli területekről fog számunkra beszámolni. Mindenkit arra kérek, hogy próbálják 12 és 15 perc közé szorítani az előadásaikat. Én rögtön meg is spórolhatom a bevezetőmet, és így rögtön az első előadónkra ugorhatunk, parancsoljon. You chair. The Kingdom of... Köszönöm szépen holland királyságnak föderalista jellege van, eléggé bonyolult a jogpolitikai és, nemzet és intézményi kerete. Szerintem az átlag hollandok nem igazán is ismerik ezt. Az, hogy ezt a keretet megértsük, egy több szintű megközelítésre van szükség. A következő diánpont ezt lehet látni, és ez megfelel a jelentésünk egyes fejezeteinek. Az, a holland királyság tagja az EU-nak, az EU jogszabályai azonban csak a földrajzilag európai területre vonatkozik, viszont a holland királyság négy területből tevődik össze, négy országból, Aruba, Curaçao és Szint Martin területe, illetve Hollandia tartozik ide. a holland antillák részét képezték a királyságnak. Bonestácia Szaba is ide tartoztak, 2010 óta a holland antillák már nem léteznek. A jelenlegi három karib-tengeri ország 115 ezer lakóval rendelkezik. 2010 óta, amikor a királyságot átalakították, a kis szigetek Bonástasia és Szába szigetei Hollandia részét képezik. Tehát Hollandiának van egy európai része, illetve egy karib része és a holland karib térség. Az Európai Unió kezdete óta minden karib-tengeri ország, ami Hollandiához tartozik, TOT státusszal rendelkezik, tehát tengeren túli országok és területek státusszal rendelkezik. Viszont, ahogy mondtam, az EU jogszabályi csak is a Hollandia európai részén vannak érvénybe. Az EU jogszabályok egy része érvényes azonban a TOT területeken és ebben nem szeretnék most belemenni részletesen. Itt különböző szerződéses szabályok vannak érvényben, mint például a Overseas Association Decision, stb. Ide tartozik az esetjog is, például az Antillian, Rice, Milson, Eamon and Servinger eset, az Európai Bizottságnak pedig jogköre van abban, hogy csökkentse vagy visszavonja a pénzügyi támogatást ezekről a területekről. Az Európai Csalásolás Hivatal, illetve az Offices Association, de Association nagyon fontos ezeken a területeken. Szeretnénk emlékeztetni, az Overseas Association Decision preambulum bekezdéseire, amely emlékeztet arra, hogy a TOT-kat közelíteni kell eh, a nemzetközi előírásokhoz, az Európai Bizottság, illetve az OLAF szerepe, tehát nagyon fontos, akkor, amikor a királyság szintjén gyengék a jogkörök, vagy nincsenek meg. holland királyság három országból tevődik össze. Holland, Hollandia nagyon is domináns, ez a legnagyobb ország, és itt vannak a legnagyobb erőforrások, emberi erőforrások. Ez azt jelenti, hogy a három karibi ország jogszabályai nagy mértékben az európai Hollandia jogszabályaira támaszkodnak. Tehát igazából átvették a holland szabályokat, a legtöbb jogszabálya a három karib országnak korábbi verziói a holland jogszabályoknak, törvényeknek. És mivel a holland törvények az európai törvényekhez, jogszabályokhoz közel állnak, ezért a pénzmosásra, adókerülésre vonatkozó szabályok a karib országokban is az európai jogszabályokra támaszkodnak, bár egy korábbi verziójája, verziójára ezeknek. A jogi helyzet a három karib területen nagyon különböző, mert ezek a területek a hágai holland jogakotó irányítása alá tartoznak. Hogyha jól megértjük ezt a keretet eh, jogi szempontból eh, is. Eh, ez nagyon fontos. Politikai érzékenységes van itt, ez fakad a hatalommegosztásból megosztásból is, a európai Holland, illetve a körtengeri tengeri országok között. A a hágai kormány nem igazán akar beavatkozni a karib országok politikájába. A Például beavatkozik környezetvédelmi emberi jogi kérdésekben, az emberi jogi kérdések. Főként, hogyha alkotmányos elemek forognak kockán, akkor szokott a királyság kormánya beavatkozni. Erre példa volt a kuraszai választások kapcsán, például most pénteken. Fel kell ismerni azt, hogy a holland karib térségek kis társadalmat képviselnek, és ilyen helyzetekben nehéz megakadályozni a nepotizmust. A karib emberek ezt tudják, bár ők gyakran panaszkodnak amiatt, hogy beavatkoznak Hollandia részéről. Viszont ez stabilitást jelenthet a gazdaság és főként a turisztikai szektor részéről. A királyság kartája, ez az alkotmányt jelenti, ebben az egyes pontban leszögezik a királyság jogköreit, ez vonatkozik a külügyekre, a védelemre, a hollandiai állampolgárságra, más jogkörök ide vonatkoznak um, arra, hogyha a karib országok nem teljesítik kötelezettségeiket, akkor beavatkoznak. Homályos kötelezettség van a 43-as cikk értelmében, a jó kormányzásra való tekintettel. Regarding money. Ami pedig a pénzmosást, adókerülést, adó átlátatosságot illeti, ahogy mondtam, a szabályozás nagymértékben a holland szabályozásra épít. Ebből arra lehet következtetni, hogy a formális jogalkotási jogkörök elegendőek ahhoz, hogy lehessen küzdeni a pénzmosást, az adókerülést, és biztos, hogy lehessen az adó átláthatóságot. Ugyanakkor nem titok az sem, hogy a karib országokban a végrehajtás ezzel a területen eléggé gyenge ez adódik az emberi erőforrás, illetve a pénz hiányából, illetve a prioritások felállításából. Ez egy általános megállapítás, az a benyomásunk, hogy a pénzmosás, adókerülés elég nagy prioritást jelent. Ez fakad egyrésztről a holland királyság kormányának hozzáállásából, a karib országok pénzügyi helyzetéből, a Hollandia mindenképpen arra törekszik, hogy legyen együttműködés a királyságon belül, és ezt az együttműködést tükrözik például Kuraszá vagy Szent Márten pénzügyi felügyeletéről szóló előírásokban. Ezek a szabályozások a pénzügyi felügyeletet szolgálják. Tehát mind a három karibi ország ismeri a központi banki felügyeletet, amelynek ugyancsak célja az adókerülés, az adó, a pénzmosás el, megszüntetése, illetve az adó átláthatóság biztosítása, a Curaçaoi Szent Matani Arubiai Központi Bank is részt vesznek ebben. Ezek együttműködnek nagy mértékben az eh, a holland központi bankkal. Ugyanakkor, ami a Kuraszaui Szent Martini Központi Bank eh, tevékenységet illeti, itt a Holland Központi Bank gyakorol felügyeletet, az államügyészség is együttműködik eh, a pénzügyi és adó kérdésekben. A karib területek kerete más, Bones, Tatia, Szaba Hollandiához tartoznak, ezért itt a holland kormány Hágában állapítja meg itt a szabályokat az adó csalás elkerülésére, pénzmosás elkerülésére vonatkozólag. A holland intézmények, a holland központi bank, illetve a holland pénzügyi piacok felügyeleti hatósága gyakorolnak felügyeletet. Mik, mik a fő eredményeink? Többszintes megközelítés van. Hollandiában nagyon jó lehetőségek vannak arra, hogy befolyással lehessen e, élni a TOT-kra, az offshore gyakorlatok leküzdése szempontjából Bonaire, Stasia és Szába Hollandiához tartoznak, tehát ők egyértelműen a hága ellenőrzése alatt állnak, az adóügyi kérdésekhez kötődő szabályok mindenképpen holland törvények, a végrehajtás ugyancsak holland ügy. A három autonóm vagy kvázi független karib ország tekintetében, amelyek a holland királysághoz tartoznak, itt eh, eléggé gyengék a befolyásolás lehetőségei Hollandia számára. Curaçao esetében egyeteműek a szabályok, viszont a végrehajtás más. Királyság szintjén a karib országok, illetve a holland királyság közötti kapcsolatok eléggé homályosak, főként az autonóm karib országok, Szint Martin, Aruba és Curaçao, ők ebben az esetben a függőség, független közö, függetlenség között állnak, és eléggé óvatosan járnak e velük szemben a hollandiai hatóságok. A holland kormány jogkorai, tehát eléggé korlátozottak itt. Itt vannak ráadásul még hiányosságok is a végrehajtás során a karib országokban, de ezt kompenzálják azzal, hogy együttműködnek a holland kormányjal Hágában. Ezért az egyik dolog, amit láttunk, az az, hogy a holland királyság jogköreit ki lehet európai szinten egészíteni, vagy az európai szinten egészíteni. Itt főként az Európai Bizottságnak kell ö, ö, jogkort adni, például az OLAF bevonása által, vagy az Overseas Decision által. Szeretném az eladásomat néhány megjegyzéssel zárni a jövőt illetőleg, amely eléggé sok bizonytalanságot tartalmaz, sok Szint Martin és Curaçao esetében, itt eléggé sérülékeny a helyzet. Az arubaiak nagy részé szeretne, szeretné erősíteni a királyság, illetve az Európai Unió közötti kapcsolatokat a legnagyobb párt még mindig támogatja a legkülsőbb régió státuszt, a TOT státusz helyett, viszont Kuraszau eléggé megosztott. A kis többség múlt héten a királyság mellett szavazott, a tényleg egy kis többségről van szó, és a jövőben megfordulhatnak a dolgok, ugyanis Szintmátalán továbbra is korrupció ö, ö, tapasztalható, a, a francia keret talán példa lehet a holland királyság számára, viszont a politikai valóság és a legjobb elképzelések között nagy a különbség. Ami az adó átláthatóságot, pénzmosást, adókerülést illeti, azt láthatjuk, hogy ezek a holland királyság ezen területein továbbra is témák maradnak. szépen a titkárság holland tagja panaszsal élt, hogy "kroningent nem kroningennek" nevezem. Gyerekkoromban sokat néztem Rüd Hulit fotbalistát, úgyhogy tudhatnám, hogyan ejtik ezeket a fonémákat, elnézést kérek. Következő előadást kérem, hogy kezdje el a szerző. Köszönöm szépen rövid áttekintést szeretnék nyújtani azokról a területekről, amelyek Nagy-Britanniával alkotmányos kapcsolatban állnak, illetve a gazdasági struktúrájukat is ismertetném. Nagyon fontos, aztán a jogi, politikai és intézményi kereteiket ismertetném, amelyek meghatározzák a napi kapcsolatokat és az offshore pénzügyi szektorra vonatkozó hatásukat. És a szélesebb politikai és gazdasági kontextusba helyezném a brit hozzáállás. Mindenhez a végül konklúziókat és ajánlásokat is megfogalmazok. Áttekintése a területeknek 14 ilyen tengeren túli terület van, ami 12 konkrétan kapcsolatban áll Nagy-Britanniával, 6 pedig rajta van a dián. Szemben a francia és holland tengeren túli területekkel mindig, itt mindegynek külön alkotmányos kapcsolatrendszer van az Egyesült Királysággal. Persze vannak hasonlatosságok, de különbségek is ezek között az adott terület történelmből adódóan. Például korai, például voltak-e részei helyi regionális csoportosulásnak, vagy egyik terület korábban tagja volt a másiknak. Mindenek, mindez az alkotmányos rendszerükben is, kapcsolataikban is tükröződnek ezek a történelmi sajátságok. Lényegi azonban az, hogy bizonyos jogalkotási és jogszabályalkotási függetlenséget élveznek, illetve a nagy britanniában való kapcsolatukból adódik ennek mikéntje. Alkotmányukat a Nagy Egyesült Királyság hajtja végre, és a kormányzó nagyon fontos szerepet játszik a politikai életükben. Tehát legalábbis papíron van egy brit ö, ö, felügyelet, illetve szuverenitás felettük, ám a, a, nem olyan egyszerű meghatározni a hatalmi egyensúlyt az Egyesült Királyság és a területek között, különösen mivel megnövekedett az autonómiáik az elmúlt időben. Gazdaságilag szeret kivételével mindig önállátó, viszont magas GDP, egy főső GDP-vel, gazdaságok azonban egy-két ágazattól függ. Ilyen értelemben tehát sérülékenyek. Fontos ez a tényező, erre mert visszatérek. Az offshore pénzügyi gazdálkodás felügyeletét illetően mindegyik terület van érdeke, fűződik érdeke az offshore pénzügyekhez. Például a British Virgin Islandben elég nagy ez, ott a vállalatok bejegyzése, aztán Kémen szigetek, a bank tekintetében, és Bermuda a biztosítók tekintetében. Az offshore pénzügyi központok fölti felügyelet fontos kérdés. Az Egyesült Államok adójogi törvénye, vagy az OECD közös jelentéstételi sztenderdjei is lefedik ezeket. Az Egyesült Királyság is kulcsfontosságú szerepet játszik itt, például az EU megtakarítási, adó megtakarítási irányelve évtizedek óta érvényben van. Ezt nem fogadja el a Cayman szigetek nem fogadta el évtizedeken át, végül brit nyomásra sikerült bevezetni a e területen. De vannak ugyan cselekvések, ám vannak a keretben hézagok. A szándék sokszor megvan, a, a készség azonban nincs, a képesség azonban nincs. Sokszor az emberi erőforrások hiányoznak, a szakértelem nem elégséges ahhoz, hogy betartassák ezeket a jogszabályokat. Sok esetben a szolgáltatók sem nagyon felelnek meg a kulcsfontosságú jogszabályok követelményének. Van néhány, ugye kevés a helyi fellépés, ügyészségi fellépés az ilyen ügyekben, aztán nem hiányzik a, a tulajdonosi regisztráció és a whistleblowerek elleni fellépés is érzékelhető. Bár vannak fontos keretek, ám a napi politikai tényezők is hatással vannak ezekre a szem. Antikilla mondta és a területén a kormányzó a felelős az offshore ágazatért. Tehát a az új vállalatok engedélyezését felügyelik, minden pénzügyi szolgáltatást hatósági feladatok látják el a területeken a kormányzó hivatala. És bár a kormányzó visel végre is felelősséget, azért egy kicsit zavarosabb a helyzet itt, mint gondolnánk. Sokszor nem csak Londonnak felel a kormányzó, hanem a kép, képviseli a területet magát is. Tehát két szerepköre van a kormányzónak, és ezt nehéz összeegyeztetni, ezt hogy Nagy-Britanniában érvényesítse az érdekeket, illetve a terület érdekeit magát képviselje. A másik probléma a forrásokkal való ellátás, a felügyelet finanszírozása, bár végül is a kormányzó felelős, érte magából a terület költségvetéséből származik, tehát minden terület maga dönt a költségvetéséről, és az offshore pénzügyi szabályozás tekintetében a területekkel, hogy döntsenek arról, mennyi forrást adnak-e felügyeletre. A harmadik téma az, hogy a kormányzót Londonból lövik ki, úgymond. Sokszor nem is látja át a terület összefüggéseit, részleteit, és igazodnia kell az adott közösségek igényeihez. Nagyon bonyolult teszi tehát a szerepének ellátását nagyobb területeken, ahol működik offshore pénzügyi ágazat, a kormányzónak nincs formális szerepköre. Vannak pénzügyi szolgáltatási bizottságok, amelyek függetlenek, de itt is, ahogy láttuk a Cayman-szigeteken, az Egyesült Királyság és területek együttműködnek. Fontos rámutatni, és ez párhuzamos a holland helyzettel, Egyesült Királyság nem szívesen veszi rá a területeket, hogy változtassanak jogszabályaikon. Egyesült Királyság tudatában van az autonómia fontosságának, és nem igyekszik, nem igyekszik nagyon beavatkozni az ottani történésekbe. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan esetek, ahol ne történt volna ez meg, hogy az Egyesült Királyság beavatkozott. 1989-ben a monserrat esetében, ugye azóta megváltozott az autonómia, akkor nem volt még, tudnilik, de 89-ben súlyos vádak merültek fel körű pénzmosás ügyében, az egész offshore pénzügyi ágazatban, e területen, és akkor a helyi tengeren túli területi kormányzat fellépett. Mert a helyzet olyan súlyos volt, maga a kormányzó kellett, hogy lépjen a brit kormány támogatásával téve a jogszabályoknak való megfelelés. Tehát bár a, a Egyesült Királyság nem szívesebb alkalmazza a hatásköreit, de azért bűnügyekben a public beneficial ownership listák érvényesítésében sok esetben fellép, jobban ellenőrizve, fokozva az ellenőrzést. És ez felvetti mindennek a szélesebb politikai gazdasági összefüggéseit. A politikai összefüggés tekintetében Nagy-Britannia ahogy már mondottuk, nem szívesen alkalmazza teljes hatáskörét. Inkább a konszenzus és a meggyőzés eszközével el. Az Egyesült Királyságok demokratikusan megválasztott kormányokkal való kapcsolatrendszer rendkívül fontos a területeken, és az Egyesült Királyság abban hisz, hogy önmagukat kell kormányozzák ezek a területek, és nem London kell, hogy beavatkozzon. És bár kormányzók működnek, nagyon komoly alkotmányos hatáskörök érvényesülnek, de ezeket nem szívesen használja a kormányzó, csak a legrosszabb, legsősebb esetekben él velük. Ugyanakkor befolyással lehetnek helyi szinten a kormányzók. Ám nagyon kevés támogató van a változásoknak. Lehet, hogy a középszinten vannak olyan problémák, amelyekkel a kormányzó nem igen tud foglalkozni, hiszen nincs behatása ezekre. Ezen túl van egyfajta fluktuáció a Whitehallban, a brit kormányban, és nincs komoly intézményi memória. Tehát a, a, a, a miniszter, minisztériumban dolgozó tisztviselők rotálódnak, nem nincs intézményi memória e területen túl hosszú ideig. Éveken át arra törekedett Nagy-Britannia, hogy ezek a területek gazdaságilag önállátóak legyenek. Ezt ez úgy igaz a konzervatív, mint a, a Labour kormányokra, Úgyhogy az offshore pénzügyi szokatások rendkívül fontosak ebben az gazdasági önállóságban, amelyet támogat London. Mindez. Mert ha ez kiesik, akkor az Egyesült Királyság kéne, hogy pénzügyek támogassa ezeket a területeket, ebben meg ugye nem nagyon jeleskedik. A területek is gondolják, hogy a pénzügyi függetlenség és önállóság politikai önállóságot is magával hoz, úgyhogy törekednek erre, hogy saját lábukra álljanak pénzügyi szempontból is. A második gazdaság ügy, hogy persze erősek a londoni city való kapcsolatok. Ugye az offshore ágazatok kezdet, megindulásától máig a londoni city és a területek, a tengeretői területek között nagyon fontos a kapcsolatok és az áramlások. És, és ott keresek bizonyos szempontból részt vesz a 2007-8-as válság óta, igyekszik a gazdaságpolitikák és költségvetési döntések mikéntjét szigorítani. Tehát a gazdasági önállóság igénye túlélte a, a válságot. Az Egyesült Királyság azonban fellépett az egyes területek kiadásait csökkentendő arra rá, igyekezni rávenni őket, hogy jobban gazdálkodjanak költségvetésükkel. A válság csúcsán annak idején, amikor az államhozás nagyon nehéz volt több területen, a Labour kormány 2008-9-ben azt javasolta, hogy közvetlen adózást vezessenek be a Cayman szigeteken. De aztán ez felett is merült hamar, amikor a Labour kormány elveszette a választásokat. Aztán kulcs szerepet játszanak az offshore műveletek, a gazdaság ezért nehéz, ahogy nehezebbé válik. Tehát a brit kormány igyekez, igyekszik a kiadásokat csökkenteni, jobb költségvetési szabályozást meghatározva. Persze biztosítva az, hogy az a gazdaság szempontjából létfontosságú gazdasági pénzügyi ágazat ö, továbbra is fennállhasson. Néhány ajánlást fogalmazza meg a végén. Mint láttuk, annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság szuverén jogokkal bír a, terület, a tengeren túli területek felett, ennél sokkal kifinomultabb, és sokszor némleg zavaros is a kapcsolatrendszer a területek és a London között. És a brit ö, ö, fennhatóság meglehetősen bonyolult módon érvényesül, lassan, és gyakran nem is valósul meg. A, a gazdasági önállóságra helyezett hangsúly prioritást élvez, és meghatározza ezeket a kapcsolatokat. Az Egyesült Királyság és a területek nem igazán műk, együttműködtek az offshore ágazatok szabályozásában, de itt van még tennivaló. Egyrészt a szabályozási kereteket jobban lehetne eh, erősíteni, és a végrehajtás gyenges pontjában föl lehetne lépni. Túl nézve, túl tekintve az offshore finanszírozáson egy kiegyensúlyozottabb gazdaság érdekében egy Egyesült Királyság fejlesztési szempontból komolyabb szerepet vállalhatna magára. és az offshore-ban, offshore ágazatban termelt, jövedelmet jobban lehetne visszaforgatni a költségvetésbe más gazdasági célok érdekében, ott helyben a területeken. Azt is azt is végig kéne gondolni, hogy az Egyesült Királyság hogyan tudna továbbra is támogató szerepet játszani a területeken, beleértve az offshore pénzügyeket is. Persze az elefánt a szobában a Brexit, és ennek a forgatókönyve tovább megy, Nyilván ez tovább fokozza majd az Egyesült Királyság és a területek sebezhetőségét. És erősíteni kell a területek a kérdés rendezésében való kapacitásait. Last... Köszönöm szépen, utolsó hozzászólón következik. A francia tengeren túli területekkel folytatjuk. Delamot professzor úr franciául tartja meg az előadását, ha jól vagyok értesülve. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Kiváló lehetőség ez számomra, hogy eh, az elmúlt hónapokban végzett írásbeli munkámat szóban is felvezethetem. Először is szeretnék előjáróban köszönetet mondani a segítőimnek, az exposed Evaluation egységnek. Ennek a tanulmánynak a alanyai tulajdonképpen a tengeren túli területek, ebből öt van jelenleg az intézményi fejleményeknek következő, következtében. A következő dián majd láthat, láthatóak ezek pontosak. Elemi Szentpéren, Miklón, Valisz és Futuna, Francia Polizé, Polinézia, ami nyilván rengeteg sok kis szügetet jelent, illetve Új-Kaledónia, amely megint csak négy területből ér, de, áll, de alapvetően együtt egy egységet képeznek. Szent Bártelemi eredetileg nem szerepelt ebben, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben nem sem említik meg domtomként, tengeren túli területekként. Ez egy a Guadalupe része, a Guadalupe szigetek része volt, aztán utána leváltak innen, és így váltak a francia tengeren túli területté. Majot szigete azó, viszont szerepelt ebben a listában, azóta ez kikerült innen. Lássuk most ezt térképen. Azt hiszem a térkép jól mutatja, hogy földrajzilag hol helyezkednek el ezek a tengeren túli területek. A francia alkotmányos berendezkedés értelmében, a 73-as, 74-es alkotmányos cikk értelmében kapnak ilyen tengeren túli területi sajátos státuszt. Az kék színnel jelzettek egyszerre, és ez sok bonyolultságot okoz, amelyek tengeren túli területek, illetve régiók is. Itt van Martinique vagy Guadeloupe, amelyek, illetve Francia Guayana egyaránt, az indiai óceánban pedig Mayotte szigete és Réunion szigetek. Alkotmányos francia területek ezek másféle státusszal bírnak területi, regionális szempontból, ezek többsége az Európai Unió joga értelmében is tengeren túli területnek minősülnek. Ide tartozik Saint-Pierre-Miquelon, Saint-Martin és Saint-Barthélemy. Tudni kell, hogy Saint-Martin az uniós jog szerint nem egy tengerentől terület, hanem ultraperiferiális régió, Szentbertelemi pedig ide tartozott, és aztán egy tengeren túli önkormányzatisággal bíró területté vált, így tehát így került be alapvetően a tanulmány is, francia Polinézia, ez egy szigetcsoport, Valisz és Fortuna, illetve Új-Kaledónia, még ez a három másik szigetcsoport, amiről fontos beszélni. Van bizonyos fajta összefüggés a francia alkotmányos jog, illetve az Európai Uniós jogi státusz között. A piros színnel jelzett területek vagy régiók azok, amelyek Európai Uniós jog szerint ultraperifériás régiók, tehát ezért egész egyszerű oknál fogva ezeket nem vizsgáltuk, mert a primer jog ebben az esetben az európai jog, nyilván így a francia jogalkotóknak kötelessége ezeken a területeken az e- Európai Uniós jog szerint eljárni. Éppen ezért ami a mi tanulmányunk számára igazán fontos, a fehérrel szerepeltetett Szambert Telemi, Szentpierre és Miklón, Wallis Fortuna, Francia Polizion és Új-Kaledónia, amelyek az uniós jog szerint nem minősülnek, nem ugyanebbe a kategóriába esnek. Két különböző jogrend érvényesül ezeken a területeken, a COM, a Collectivité d'Outre-mer tengeren túli ilyen terület, és az AS, az Association, az SP pedig Specialization megjelölést jelel. Alapvetően minket ezek mind érdekelnek. Az asszimiláció mit jelent ebben az esetben? A francia jog alkalmazandó, kivéve, hogy azzal ellenkező jogszabályok érvényesek egy adott területen, főként adózási jogokból egész egyszerűen saját jogszabályokat fogalmaznak meg, ugyanígy az adminisztratív igazgatási együttműködés, illetve a pénzmosás elleni harc területén itt saját szabályokat kell alkalmazni. A másik a specializáció esetében a francia jog nem hatályos, kivéve, hogyha a francia parlament, és ezt fontos hangsúlyozni, a francia parlament úgy nem dönt. És ebben az esetben pontosan az adózási ügyekben igen nagy ráhatása van, illetve mozgástere van a francia jogalkotásnak. Például hatékonyan lehet a mm, administratív közigazgatás együttműködés keretében is a pénzmosás ellen fellépni, így a nemzeti jog kiterjesztése elképzelhető ezekre a tengeren túli területekre. Alapvetően a tanulmány szempontjából láthatjuk tehát, hogy ezen területeknek adózás ügyekben van némi autonómiája, viszont vagy asszimilációs, vagy specializációs értelemben alkalmazandó vagy alkalmazható a francia jog a pénzmosás elleni harc, vagy az közigazgatási együttműködés terén, azért, mert a francia jogalkotók mindig is ezt szerették volna. Fontos általánosságban azt látni, hogy ezek a tengeren területek nem teljesen eh, függetlenek, eh, részleges eh, autonómiát élveznek csak, nincs, nincsen szuverenitásuk. A francia alkotmány és a nemzeti jog dönt arról, hogy a tengere túli területeknek mit kell vagy nem kell tennie, milyen területeken van autonómiájuk, milyen területeken nincsen, tehát Franciaország adhat nekik hatáskört bizonyos területen, és ezt el is veheti, ez fontos számunkra. Vannak bizonyos autonómiával rendelkeznek tehát, de a pénzmosás elleni harc, illetve az igazgatás, közigazgatási ügyműködés terén nem élveznek ilyen fajta autonomiát. Láthatjuk itt a GDP adatokat, lakosságot, és így tovább. E, ami igazán nagyon fontos, az az, hogy a tengeren túli területek alapvetően szegények jellemzően, alacsony GDP rátákkal a támogatások, a francia támogatások nagyon nagy részt tesznek ki a bevételekben. A francia Polinéziában, Új-Kaledóniában több mint egy milliárd euróról beszélünk minden évben, amit Franciaországból kap. Láthatjuk, hogy az államigazgatás a fő munkáltat ezeken a területeken, amit nyilván megint csak a francia költségvetésből finanszíroznak. Lássuk a következő részt, mire tért ki a tanulmányunk, az elkerülés, és utána a második a pénzmosás, harmadik pedig a adóügyi átláthatóság. Si on s'intéresse tout d'abord à la question de l'évasion fiscale, ami az adóelkerülés tekintetében láthatunk, gyakran előfordul az, hogy nagyon nehéz volt idevágó adatokat találnunk, rengeteg adat elrendelkezésre, rendelkezésre, nagyon gyakran ezek elavultak azonban, nem megfelelően szűrtek, nem megfező formában állnak rendelkezésre, tehát a helyi adóigazgatás egész egyszerűen ilyen adatokkal ne, nem nyújt számunkra, illetve nem bocsát rendelkezésre. Ez bizony komoly nehézségeket okozott a tanulmány szempontjából. Hopp, közben megint eltűntek a diáim. A technika ördögéről beszéltünk ma már, újra itt van közöttünk. Reméljük, hogy megoldódik ez. On a ici une difficulté qui lui a donné, simplement on peut arriver après à les reconstituer à travers un certain nombre de, de, de méthodes. De hát nem baj, majd akkor annál is többet beszélek, és akkor így eh, megoldódik ez a probléma az adóelkerülés tekintetében. Mit fontos elmondni? Először is azt, hogy a francia területek között óriási különbségek láthatóak. A közvetlen adók nagyon alacsonyak. Szent Barthelemy esetében például cég tessége adó nincsen, személyi adó sincsen, a helyek így döntöttek. A, ott, a, mert aki nem lakos. A lakosokra vonatkozó nyilván más a szabályzat. Új-Kaledóniában, Francia-Polinéziában, illetve Szentpéri Mikroman nagyon hasonlóak az adószabályok, mint az Európai Unió tagállamaiban. Itt roppant alacsony adózásról nem számít, számolhatunk be, sem az adókulcsok nem nagyon alacsonyak. A nehézséget mi adja? A helyi adóigazgatás egész egyszerűen nem rendelkezik megfelelő emberrel és erőforrásokkal, így tehát az ellenőrzés nehézségekbe ütközik nagyon látható, hogy nagyon kevés adóellenőrzést folytatnak, így rendelkezés álló adatok is igen, csak szűkösek. Próbáljuk az egészet egy perspektívába helyezni. A tengeren túl területeken folyó adóelkerülést nem szabad eltúlozni. A direkt és indirekt adók között nagy különbséget kell tenni ahhoz, hogy valaki adójogi szempontból helyi lakosnak vagy rezidensnek minősüljön, 5 évig kell ott élnie, például Szent Bartelemin, tehát így nagyon annyira nem kedvező igazából adó elkerülési szempontokból. Francia polinézia esetében más már a szabály, itt a nehézséget az okozza, hogy a banki rendszer, a helyi banki rendszer igencsak fejletlen, igencsak uh, nehéz lenne így mindenféle bonyolult banki tranzakciókat folytatni. Lássuk most a pénzmosással kapcsolatos szabályokat hagyományosan a francia jogszabályalkotók mindig kikerülték, megkerülték, kihagyták az európai jogszabályokból ezeket a területeket, hogyha európai irányelvet átültetnek Franciaországba, akkor a irányelvben szereplő szabályokról eldöntheti, hogy a tengeren túl területekre is hatályosak legyenek -e. ez, hogy ha pedig közvetlenül szabályos, közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról van szó, akkor is ezt egy francia jogszabályjal kell eldönteni, hogy ezekre a területekre alkalmazandó lesz-e, vagy sem. Nyilvánvaló, hogy a jogszabályok alkalmazásával, illetve alkalmazhatóságával kapcsolatban fennállnak veszélyek. Először is a gyanús esetek bejelentésével kapcsolatban igen komoly hiányosságok vannak. Az ad, a pénzmosás tekintetében ugye a gyanús tranzakciók bejelentési kötelezettsége mindenkire vonatkozna, ugyanakkor a tenger túli területekről gyakorlatilag alig érkeznek ki bejelentések a kontinentális Franciaországhoz képest ez nyilván azt jelenti, hogy próbálnak itt elbújni azok, akik számítanak arra, hogy itt majd nem fogják a gyanús tranzakciókat bejelenteni. Illetve hát fontos itt, hogy a pénzmosás elleni harc kultúrája sem igazán elterjedt a helyi szereplők között. Fel kell tehát tenni azt a kérdést, hogy ha valóban a pénzmosás veszélye ilyen csekély, mert fejletlen a bankrendszer, akkor láthatjuk, hogy csak a franciaországi bankcsoportokhoz kapcsolódó helyi bankok működnek ezeken a területeken. Éppen ezért jó néhány olyan banki csoportot, illetve banki adatbázist vizsgáltam, amelyet például a Francia Központi Bank, illetve a tengerüntő területek pénzpiaci felügyelete gyűjt össze. Láthatjuk, hogy a kockázat igen alacsony. Van, ahol szinte gyakorlatilag nem is létezik. Az adóügyi átláthatóságra áttérve, van egy egyezmény, amely a tengeren túli területek és Franciaország, illetve harmadik országok között viszonylag hatékony adatcserét ír elő. Általánosságban véve a francia normák túlmutatnak az OECD normákon, tehát szigorúbbak, tehát a tengeren túli területekről viszonylag könnyű információt kérni, a, ennek a rendszernek a működésével kapcsolatban felmerülnek a kételyek, hogy mennyire hatékony, de a szabályok világosak, az OECD-nél is szigorúbbak ez, ugyanakkor az aszimetria veszélye is fennáll, tehát az, hogy a együttműködés tekintetében mi többet kínálunk, mint amit kapunk úgy érezzük, hogy elméleti szinten és gyakorlati szinten is igen alacsony a kockázata annak, hogy a francia tengeren túli területeken ilyen komoly adóelkerülés és pénzmosás folyjon. Először is a központi hatalom ellenőrzés igen magas, az európai szabályok alkalmazhatósága, harmadsorban pedig általában véve sem a gazdasági struktúra, sem a banki rendszer nem igazán kedvez az ilyen fajta gyakorlatnak, nyilván vannak azért visszaérések, nyilván lehetne javítani a helyi kultúrán, nyilván lehetne a helyi ellenőrzéseken szigorítani, de hát óriási kockázatokat nem látunk. Zárásképpen tehát felmerül a kérés, hogy a francia modell mennyire működőképes, az előttem szólók is már utaltak erre, azt láthatjuk, hogy az elméleti ambíció csodálatos, a gyakorlatban ugyanakkor ennek érvényszerezni mindig nehéz. Merci beaucoup, and uh, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm azt, hogy megtartották az időbeli határokat, bár tudom, hogy ez nagy kihívás, hiszen nagyon sok információjuk van. Úgy vélem, hogy a képviselők egy kis földrajzi képzést is kaptak, legalábbis én biztosan. Most pedig rátérünk az első hozzászólóra, aki a jelentés, társjelentés tevő, Jepek Kofet. Köszönöm szépen, rövid leszek, hiszen kevés az időnk. Köszönöm szépen az előadásaikat. Először is szeretném elmondani azt, hogy a szakbizottságban arra koncentrálunk, hogy mi a kapcsolat a közvetítők, az offshore paradicsomok között, és ezek a területek nagyon fontosak. A kutatásaik alapján látnak-e önök fő indikátorokat, amelyekkel azonosítani lehet egy adóparadicsomot, és eh, az ön véleményük szerint milyen optimális kritériumok vannak az adóparadicsomok eh, számára? ami pedig a szabályokat, a jogszabályokat, a végrehajtást illeti. Azok a standardok, azok a normák, amelyeket mi nemzetközileg létrehoztunk az átláthatóság és működés szempontjából az EU, az OCD részéről, hogyan lehet ezeket a legjobban végrehajtani. Az EU-nak kell-e itt közvetlenebb szerepet szállni ezen területek esetében, vagy inkább az EU országainak kell ezt elvégezniük tehát mi gondolnak a nemzetközi átláthatósági normák végrehajtása szempontjából? Elnök, azt javaslom, hogy fejenként egy percben válaszolják meg ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen a kérdést. A fő indokátorok, ha jól értettem a kérdését. a, az adóparadicsomok esetében. A Holland Királyság országai nem igazán fontosak adóparadicsom státusz szempontjából. A fő gazdasági szektorok a turizmus, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Szába, Bonaire, nagyon kis szigetek, 17 ezer lakossal rendelkeznek, eléggé Stasia és Szába 1500 1700 lakosa van, Szábában van egy orvosi egyetem, és 500-an járnak oda, vagy tartoznak oda, tehát a gazdaság mindenképpen a turizmusra épít, a turizmus szektorban megtalálhatóak itt a nagyobb nemzetközi hotelek, ezek nemzetközi normákat alkalmaznak. Nem hiszem, hogy itt a nagy probléma az adóparadicsom problémája lenne, illetve a pénzmosás lenne itt a Karib-tenger térségében. A kritériumok, mik az optimális kritériumok az átláthatóság, a szabályozás, a pénzügyi szabályozásban nagyon sok homályos norma van. A szoftónak nagyon fontos a szerepe itt. és tapasztalataim azt mutatják, hogy az átláthatóság problémát jelenthet, problémás lehet. Ami a hamrik kérdését illeti, milyen fajta szabályozásra van szükség, hogyan lehet javítani a végrehajtás szintjét. Ez problémát jelent nem Hollandia területeit illetőleg, ezt, igen, ezt, hiszen ezt kifejtettem, hogy eh, hogy ez a holland kormányzat felügyet alá tartozik, de a három ország esetében a holland királyságnak nincs igazából befolyása, főként nem a holland kormánynak, ez egy probléma elnök megszakítja a felszólalót. Kevés az időnk, talán a két további hozzászóló, szóljon hozzá, hogyha külön hoz, pontjuk van. Igen, röviden fogok hozzászólni. Érdekes, amikor elmegyünk ezekre a területekre, hogy látni kell azt, hogy milyen az milyen az érdekeltségük az offshore ö, szektorban a méretükhöz képes. Itt van a kapacitás kérdése. Lehet, hogy megpróbálják végrehajtani a szabályozást, de nincsen kapacitás arra, hogy biztos legyenek abban, hogy ez sikerül, és ez mindenképpen fontos kérdés. Kis társadalmakról van szó, mindenki ismer mindenkit. Van-e egyfajta nyíltság a társadalmon belül? Ez is kérdés. Ami pedig az EU szerepét illeti, úgy vélem, hogy ezen területek esetében sajnálatos az, hogy a Brexit bekövetkezik. Ők szerettek volna az Európai Unió kontextusán belül hangot kapni, szerettek volna ott lenni, amikor ezek a politikák létrejönnek. Alors, des réponses aux trois questions qui m'étaient posées. Három kérdés volt tehát. Először is a, azok a mm, mutatók, amelyek jelezhetik eh, az adócsalást. Először is az eh, az adó mértéke, egy adott eh, mm, cég által fizetett adó mértéke az egyik területen, másik területen, illetve az ezekben betölt, bekövetkező változások. A másik jelzőszám az igazgatások, adóigazgatások együttműködését jelzi. Például az egyik állam adóigazgatása információt kér egy adóalanyjal kapcsolatban, aki másik területen is aktív ez könnyen megye, gyorsan megye, kap-e pozitív vagy negatív választ, illetve hogyha pozitív választ kap, akkor ez elegendő vagy sem. Az OECD keretében a peer review jól működik, ez alapján léteznek olyan jelzőszámok, amelyek alapján eh, jelezhető, hogy kik a nem együttműködő területek. A második kérdés, milyen kritériumokat használhatunk, ezek kvantitatívak, a lakosságra vetített cégek száma, hogyha kétszeres, az átlagot kétszeresen vagy sokszorosan megharadó, akkor ennek milyen oka lehet? Ez azért elég jó jelzőszám. A másik jelzőszám a banki költségekre vonatkozik, illetve ennek a lakossághoz, illetve a GDP-re vetített arány, ez is kockázatot jelezhet, a harmadik pedig a pénzügyi ágazat, minél nagyobb súlya van a gazdaságban, annál nagyobb a veszély. Lássuk most a hatály kérdését. Sajnálom, meg kell, hogy szakítsam, nem az ön hibája, hanem mi nagyon rosszul gazdálkodunk itt az idővel, úgy tűnik, de hát valahogy tovább kell lépnünk, mert soha nem marad időnk akkor. Rendben, elnök úr, tényleg csak röviden a kérdés tehát az, hogy a vonatkozó jogszabályoknak érvényt szereznek-e a társ eh, eh, előadó, eh, ugye csak úgy nincs itt, hogyha jól látom, úgyhogy tovább mehetünk Niedermayer úr a néppárt nevében. Köszönöm. Nagyon érdekes információkat hallottunk. Hadd utoljak röviden arra, hogy meglep Nagy-Britannia példája, nagyon szigorú szabályozása van a pénzügyi ágazat, átlatosan a pénzbeseselni harcban. Úgyhogy kérdésem az, hogy mi a logika abban, hogy a területeik, a, british, a brit területek éppen az ellenkezőjét adják ennek a szabályozási példának. És a banki képviselőkkel beszélve ugye hangzott, hogy a területeken belül a, a beneficial ownership azonosításban pontosan ugyanazokat a standardeket alkalmazzák, ugyanakkor nagyon sok bank működik ott, amelyek nem részei az európai csoportoknak. Meglep a helyzet. Voltak éppen ki látja ennek előnyét. Azok kívül a, a Parányi szigeteken élő, vagy tevő nagyon-nagyon magas arányú offshore pénzügyi szolgáltatóknak. Mi a logika e mögött? Nem egy nagyon drága módja ennek, hogy ezzel úszák meg azt, hogy a központból államháztatási transferekkel kéne támogatni ezeket a területeket? Hát itt a ütköző véleményeket is hallgassuk meg, parancsoljon. Nem azt mondom, hogy a, a, a, a, épp az ellenkezője a brit szabályozásnak az, ami itt van. a közel áll a, a brit várakozásokhoz, ám más módszertanban és más finanszírozásban valósul ez meg. És fontosnak tartom javítani, hogy ezek a területek autonómiát fennmaradjon. Nem akar javítani a gyarmattartóként feltűnni, ezért fontos az, hogy csak bizonyos körülmények között avatkozzon be. Az egyetértek, hogy sok tennivaló volna annak érdekében, hogy elkerüljék ugye csak a költségvetési támogatások megúzása érdekében, hát e, ez talán nem elég ok, ugyanakkor annyira mélyen beágyazottak ezek a gyakorlatok e területeken, és a brit parlament viszonyrendszer olyan bonyolult, hogy addig, amíg amíg elfogadható a pénzügyi valamilyen szabályozás működik, addig nem szívesen avatkozik be London. Ugye sokszor 30-40-50 éve működnek ezek a rendszerek, olyan mélyen beágyazottak és annyira dominánsak a sok terület gazdaságában, hogy nagyon erős, nagyon nagy erőfeszítésre, időre és forrásokra van a szükség ahhoz, hogy más fejlődési pályára állítsák ezeket. És igazából politikai akarat sincs, meg gazdasági erő sincs ennek a hatékony végrehajtására. Anybody wishes to compliment? No. Aki kiegészteni, nem. Jó, akkor megyünk tovább. Ha nincs utókérdés, Juan Fernando López Aguilar a szociális frakció részéről. Köszönöm. Köszönöm mindegy hozzászólónak a prezentációkat, a lé, az idő szorít bennünket. Igyekszem tehát az Egyesült Királyság tengeren túli területére koncentrálni kérdéseimben, az EUMS érvényesítése hatalmas feladat az Európai Unió egészében. Az offshore gyakorlatok a pénzmosás és az adóelkerülés elleni harcban. Láttuk, hogy valahogy a francia modell voltak éppen érvényesül alapvetően akkor, amikor az EU normák végrehajtásáról van szó ezen kérdések elleni fellépésben. A holland tengeren túli területek még tovább mennek ennél, ám azt hiszem az igazi nagy kihívás az, ami a brit területeken érzékelhető, különösen annak fényében, hogy a Brexit után Nagy-Britannia kivonul az EU-ból. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Mert hogy láttuk, hogy nincs jelenleg jogi módja annak, hogy bármely EU jogszabály érvényesülését érvényesítsék ezen gyakorlatok ellenében. Úgyhogy igazi kihívást, illetve fenyegetést jelent az, hogy nem tudjuk milyen közös szabályok érvényesülnek, tehát a kérdésükre sem az ön szakértelmére támaszkodva az, hogy van-e az EU jogszabályok alapján olyan jogi kötelezettség, vagy olyan közös keret elképzelhető, amely kötelező lehetne a területekre vonatkozóan, és így értelme az EU-n belül maradjanak, illetve hogy fellépjünk azon jogi vákum ellen, amely érzékelhető a területeken, miképpen lehetne fellépni, és a Brexit hatásait látván kérdezem, előlátható hatása lesz-e? E területeknek lesz-e valami előnye a Brexitből adódóan? Hogyha az előttünk álló munkának megfelelően a PANA bizottságban sikert olyan EU jogi keretet felvázolni, amely alkalmazható volna Hollandia és Franciaország az EU-ban maradó tagállamok külső területein, akkor az a pénz, amit eh, jelenleg ott mozognak, ezek oda menek, elmenekülnek az Egyesült Királyságba is azon területekre, amelyek az Egyesült Királysághoz tartoznak. Nos, ez ellen tudunk-e valamit tenni? So, uh, he's very committed <laughs> to that discussion. Uh, maybe the, the... Ön is szigetről származik, úgyhogy ilyenként uh, érintett. A brit választ várjuk meg először. uh... Köszönöm szépen a kötelező normák tekintetében. Holland kollega beszélt arról, hogy a tengeren túli területeket hogyan lehetne hatékonyabban beépíteni az európai szabályrendbe. Nem feltétlenül értek vele egyet, hogyha megnézzük a Kajmán szigetek esetét, akkor az Európai Bíróság világosan kimondta az ítéletében, hogy a Kajmen-szigetekre a forrás adót hogyan lehet alkalmazni, van az Európának joghatája ezen a tekinteten. Nos, a válaszomban és a prezentációmban elmondtam, hogy milyen aggályaim vannak, de az Egyesült Királyság és területei számára van a, amellett, vannak amellett érvek, hogy a nemzetközi szabályokhoz nagyobb mértékben próbáljanak igazodni. Nyilván könnyű kipécézni ezeket a területeket, tengeren túl területeket már csak kisméretük miatt is, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák. Az európai Unió része kívánnának maradni, főként most, hogy a britek unióból való kilépésének a folyamata elindult. Attól tartanak, hogy ezt elvesztik, és éppen ezért nem hiszem, hogy a szabályokat és az ellenőrzést ezeken a területeken pontosan gyengíteni szeretnék, Amerika, mások, az OECD nagyon komoly nyomást fognak rájuk gyakorolni annak érdekében, hogy ezt megtegyék. Nem hiszem, hogy további pénzek áramlanának ezekre a területekre, mert úgy érzem, hogy nem akarnak magukról egy ilyen képet kialakítani, éppen, hogy hiteles offshore pénzügyi központokként akarnak megjelenni, már hogyha ez egyáltalán fogalomként működik-e. Igen, köszönöm szépen. Eh, powers of the European Commission. Az Európai Bizottság hatásköre, illetve jobban működnének, mint a holland királyság kormánya, hogy azt teszi, nagyon sok brüsszeli támogatás áramlik a tengeren túli területekre, mindenkinek ugyanaz a tapasztalata. A ahogy a preambulum is kimondja, az átláthatóság és a integritás, a jó kormányzás, ezek elengedhetetlen előfeltételei ezen szubvencióknak, az említett elvek, transzparencia, integritás, terén vannak tehát kudarcok, hiányosságok, ami alapján az Európai Bizottság a szubvenciókat csökkentheti, vagy megvonhatja. Ez persze egy kemény eszköz, de kemény eszközökre van szükség. Um, if my eyes... Szerintem szépen, hogyha a szemem nem csal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az ECR frakció már nem képviselteti magát, sem a liberális frakció. Jól mondom? Jól. Akkor a következő hozzászóló én magam lennék a GUE nevében. Csodás, csodás. Első kérdésem a következő. a pénzmozgás ellenőrzése, a tengeren túli területekre álló pénzmozgásának a ellenőrzése, az csak olyan, mintha áttolnánk a problémát máshova, hiszen a forrásnál történő adóztatás lenne célra vezető. Önök szerint hogyan, önök hogyan jutottak erre a következtetésre? Másodszorban a brit külügyminisztérium egy tanulmánya, amely a tengeren túli területekről szól, 2012. júniusában készült, az alkotmányos jog értelmében a brit parlamentnek teljes joga van ezen területeken jogszabályokat hozni, kivéve előfordult egy alkalommal, 2009-es döntés alkalmával, amikor a, nem kívánt ezen jogával élni a brit ö, parlament. Tehát nem egy alkotmányos problémáról van itt szó, hanem a, arról igazából, hogy ö, pénzügyi önállóságukat veszítenék így el. Hogyha mindhárom tanulmányt egyszerű vizsgáljuk, akkor arra juthatunk, hogy hogy Grönland is ugye felmerült, illetve a francia tengeren területek, hogy a Dán és francia tengeren területek vagy sosem jelentek meg az adóparadicsomok sorában, de a brit tengeren területek igen. A módszertan kapcsán miért így történtek kiválasztásra ezek a tengeren túli területek, illetve a három melléklet indexében kicsit eltér a használt módszertan, így kevéssé kompatibilisek a tanulmányok. Hogyha erre kicsit ki tudnának térni, azt nagyon nem megköszönném. Talán tudok az első kérdésre elszólni, ez mint hogyha konkrétan hozzám intéztek volna. Elméletben a brit kormánynak joga van jogszabályokat elfogadni. Orders in Council. Alapvetően ez a módszer ennek. Ennek nem kell a parlamenti vitán vagy jóváhagyáson keresztül menni, ez olyan hogy gyakorlatilag egy új, régi alkotmányos eszköz ez, amely közvetlenül a, az uralkodó, azaz ebben az esetben a királynő közvetlen alkotmányos joga, hogy jogszabályokat hozzon, amennyiben E, e, ennek szükségét látja. Nem szívesen használják ezt az eszközt a halál büntetés témájában e, egy tengeren túli területen. Tehát a halálbüntetés kapcsán itt egy emberjogi jogszabályról volt szó, ez váltott ki komoly vitát, de általánosságban itt ezért éltek ezzel az eszközzel, általában nem szívesen folyamodnak eh, ehhez. A Turks and eh, sziget projektek esetében magához ragadta az Egyesült Királyság ezt a lehetőséget, a Karib-szigetek esetében viszont nem fordult az elő. Éppen ezért ez egy valóban egy ilyen atombomba súlyosságú eszköz, amely csak a legritkább esetekben él Nagy-Britannia. Lehet, hogy én is hozzá szólhatok a módszertanhoz, amit választottunk a három legösszetettebb esetre koncentráltunk, és pontosan ezért foglalkoztunk Dániával belsőleg, már csak azért is, mert ez nem volt túlságosan problémás. Ami pedig azt jelenti, hogy hogyan jöttek létre ezek a tanulmányok. Nagyon széles körű megbízást adtunk a szakértőknek, mert az előzetes belső tanulmányaimból azt tűnt ki, hogy ezek különbözőek és komplexek, tehát szabadságot adtunk a szakértőknek, hogy felfedezzék, kibontsák ezt a komplexséget, és ez meg is mutatkozott. Volt egy kis rövid bevezető, ahol belsőleg összehasonlítottuk a három esettanulmányt különböző szinteken, gazdasági, jogi keret, illetve a politikai befolyás, amelyet az adott tagállam gyakorolhat ahhoz, hogy így próbáltuk a három példát összehasonlítani. Köszönöm, mondja az elnök, és mivel nem akarok igazságtalan lenni, és nem akarok több időt magamnak, mint másoknak, ezért csak nagyon röviden kérném az egyik, vagy valamelyik vendéget, hogy beszéljen arról, hogyan lehetne, hogyan lehetne ösztönözni a változásokat. De csak 30 másodpercben kérném, hogy válaszoljanak. Valaki? Donc dans les pays ou territoires d'outre-mer français, on a... Francia tengeren túli területeken a nem lakosokra vonatkozó szabályok alkalmazónak alkalmazandóak az ebben foglalt szankciókkal együtt, tehát ez már működik részben. A jövedelemadók tekintetében kicsit bonyolultabb a dolog, hiszen itt már a bankon keresztüli levonás lehetőségét is vagy be kell építeni a rendszer. Merci. Uh, the next én Köszönjük szépen a következő hozzászólóm. A zöldektől lenne valaki, de zöldeket nem látok a teremben. Az EFDD nevében David Coburg. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Clegg úrnak mondom, nem mindenki boldogtalan a Brexit látán a tengeren területeken, nem akarják, hogy az EU beavatkozzon az belső ügyeikbe. Ez a beavatkozás a tengeren túl területen nem üdvözlendő részükről. A 70-es években a, a, a kormány hazudott nekünk annak idején, mikor csatlakozott az EU-hoz. Mi nem akartunk egy Európa nevű nemzethez csatlakozni, ahol zászló van, meg himnusz, meg kormány, meg ilyesmi. Az EU miért kéne beavatkázoljon a brit tengerőtőli területekre? Ez nem az EU hatásköre, semmi köze. Brexitálunk, ezt akarja a brit nép. Az EU nem versenyképes adóügyekben. Nagy kormányzatokat tartnak fel, rengeteg bürokratával, rengeteg pénzt emésztenek fel. Nagyon nagy nyugdíjakat fizetnek. Az EU foglalkozzon a saját hatalmas problémáival amelyet az euró összeomlása okoz, mely európai államokat tönkretesz. Ez nem egy gazdasági deviza, hanem egy, egy, egy politikai. Úgyhogy ne diktálja Nagy-Britanniának azt, hogy hogyan határozza meg gazdaságát kívül vagy belül. Sokkal jobban csináljuk, mint az Európai Unió. Nagy-Britannia úgy döntött, hogy nem avatkozik be a tengeretről területek gazdaságába, megadjuk nekik a szabad hatáskört, hogy ők alakítsák ki adó szabályaikat versenyképes módon, és ha minimális a bűnkövetés, akkor nem avatkozunk bele. Nagy-Britanniában ezt úgy hívjuk demokrácia. Franciaországban csak utasítják a tengeretről területeket. Na, az más. Lehet, hogy lehet, az EU tanulhatna a mi demokráciánktól. Ezért megyünk el innen, nem akarunk beavatkozni sem a hazai, sem az offshore némekbe. Ő felsége az angol királynő majd elintézi ezt. So anybody interested to answer? Valaki kíván-e erre válaszolni, például a királynő vagy valaki? Uh, just very briefly. Röviden válaszolok. A, az ott a tot igenis aggódnak, amiatt, hogy mi lesz a Brexit után, például a szabad mozgás miatt, az egységes piachoz való hozzáférés miatt, azon források miatt, amit az EU folyósít a gazdasági fejlődésük biztosítására, és egyértelmű volt az, például a Gibraltári szavazásból is kijött ez, hogy nem akarják elhagyni az EU-t több okból kifolyólag, Egyértelmű volt a területek véleménye, és a bizottságnak is vannak erről jelentéseik, és aggódnak amiatt, hogy mit történik akkor, ha az Egyes Királyság kilép az EU-ból, és láthatjuk majd a következő évben ennek a hatását. Válaszolhatok erre? Válaszolhatok erre, de britek akartak maradni Gibraltárban is. Nagyon sok sokkal rosszabbul járnak Gibraltár, ha Spanyolország része lenne hatalmas munkanélküliség lenne, és Spanyolországban. És ez Gibraltar előnye, ami elveszne teljes mértékben, hogyha a Costa del Sol többi részéhez csatlakozna. Az ország többi része pedig hasonló problémával számolna. És hagyd mondjam meg önnek, uram, nem az EU ad nekik fejlesztési pénzt, hanem a, a brit, meg a német adófizető az Európai Uniónak nincs pénze. Tönkrement. Brit adófizetőktől jön a pénz. Vegyük ki a közvetítőt, az európai fekete lyukat, adjuk saját gyarmatainak a pénzt. have a because... Lehetne egy szerény kérésem? Hogy van egy Oasis nevű ismert brit banda, volt egy daluk Don't Look Back in Anger, ne nézzünk vissza dühesen. Szerintem Coburn úr, önt is a brit adófizetők pénzelik, tehát szerintem ezt ennyiben hagyhatjuk. Nem hallottuk a képviselő hozzászólását sajnos, nem halljuk, mit mond mikrofonon kívül. Nem halljuk a hozzászólót mikrofon. Nagyon rövid hozzászólása még legúrnak, és utána pedig folytatjuk tovább. Sajnálatos módon itt nem arról van szó, hogy itt majd nyertesek lesznek. A kérdés az az, hogy azok az állítások, amelyeket a kormány fogalmazott meg, és, ez a, és tényleg azok a pénzek majd a tengeren túli területekre mennek el. I would suggest, uh... Elnök, azt javaslom, hogy hagyjuk ezt itt ennyiben. overseas territories will be much better looked after by Britain. A, a volt gyarmatokat Nagy-Britannia sokkal jobban gondozza, mint ha az EU-ba tenni a pénzt, az aztán eltűnik, és egy része átsorog a területekre. Vágjuk ki a közvetítőt. Köszönjük a, a lényegi elemeket, azt hiszem, hogy értettük az érveléséből. Most az, az IMF IMF következne, ám nincs itt senki. Most pedig akkor Rozát Júr az utolsó hozzászólónk. Meglepte a felkérésem? nem kér szót, így aztán a végén nagy meglepetés adódott, mert hogy sikerült az idő keretek között tartani a vitát. Szeretném megköszönni a kutatóknak, hogy eljöttek. Most pedig a társ előadókat szeretném felhívni, hogy zárszóval éljenek. Mivel azonban nincsenek itt a előadók magamat szólítom fel, hogy megköszönjem a résztvevőket, a résztvevőknek a, a munkát, a tolmácsoknak azt, hogy mondandókat, gyor, sokszor gyorsan elmondott mondandókat tolmácsolták, és a frakció munkatársaknak, hogy ismét velünk töltötték az estét. Az egyéb kérdések körében nincs megvitatni való, következő ülésünk május 4-en lesz itt Brüsszelben. Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes estét kívánok. No round of applause for the British taxpayer, eh? I know who pays my bill.